So, liebe Kollegen, Kollegen, Kedves kollégák, kolléganők, megnyitom a mai ülésünket, és eh, azt közlöm, hogy a 17-es napi rendi pontunkat, ami az Európai Unió és a Csilei Köztársaság között a tárgyalásokról szól, el kell, hogy halasszuk, mert az előadó megbetegedett, és egy későbbi ülésen újra napirendre tűzzük. A tízes napirendi ponttal folytatjuk. A makroszintű pénzügyi támogatás a Moldovai Köztársaság számára. Állandó előadónk Szorin Mojza. Meg is adom a szót. Tartsa meg a bevezetőt, ezt követően pedig Versberg úr. Okay. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. étvágygerjesztőként Ház Gusztáv Eszberg úrnak az előadását tartjuk, hallgatjuk meg a szám, Európai számövőtétől, majd a, a DG Ekfintől a javaslatszevő. Veszberg úr bemutatja nekünk a kondicionalitás lenyűgöző világát Molda- Moldáviában, mégpedig a közigazgatási reformok eh, elmúlt tapasztalatai alapján. Mert átnéztem az Európai Számvevőszék jelentését, és úgy láttam, hogy eh, tulajdonképpen félig tele, félig üres a pohár. Nagyon érdekes, konkrétan is látni Veszberger úr csapata segítségével, hogy a közigazgatást hogyan alakították át, és milyen következtetéseket vonhatunk le a jövőre nézve a jelenlegi javaslat kapcsán is. DG Ekfin előadásával kapcsolatban hadd mondjam el, hogy nagyon jó és eh, hasznos lesz hogyha Veszberg úr előadását így megfelelő kontextusba helyezzük a finanszírozás, makroökonomiai pénzügyi támogatás összehasonlíthatóvá válik, hogy ez hasonlítható-e az Európai Számvevőszék által megvizsgált forrás felhasználáshoz. A kérdés pedig ma az, hogy miért ez, miért ez a javaslat, miért most, miért ebben az összegben, miért a, a 100 milliós komponens, ami 40%-ból támogatás, 60%-ban hitel. Milyen kritériumok mentén fogadjuk az egyes komponenseket el? Milyen kondicionalitásokat kell a kifizetést megelőzően teljesíteni? Lehet-e kifizetés mielőtt a kapcsolódó feltételeknek eleget tesznek? Mi az IMF kapcsolata a kifizetéshez általában támogatja-e Moldovát eh, az IMF és a világban. Ez ugye nem egy egyéves művelet, hanem egy csomag, amit az IMF állított össze, és már eh, előzetes megállapodás van, ha jól tudom, erre vonatkozóan Moldovával. Tehát nagyon jó lenne megnézni, vagy érdekes lesz megnézni, hogy a világbank bankként mit lép. Mi a kifizetések közti um, idősáv, vagy minek kellene lenni. Nagyon fontos, hogy megnézzük azt is, hogy milyen feltételeket fogunk kapcsolni a kifizetésekhez. Ha jól tudom, igen, szokatlan módon minden egyes kifizetési egységnek lesz feltétele, nem csak az elsőnek. Vannak előfeltételek is, és mivel az Intaszakbizottságban vagyunk, megnézzük, hogy a DCFTA és a makrofinanciális támogatás között mi a kapcsolat. Azért hangsúlyozom, ezt már voltak korábbi tárgyalások a kollégákkal, és minél jobban el tudjuk képzelni, minél is jobban ismerjük a feltételeket, a működését, a kifizetés és a működések, valamint az IMF csomag közti kapcsolatot, annál jobban tudunk majd a megértések alapján, vagy a betekintés alapján dönteni. Köszönöm. Veszberg úrnak adom meg most 10 percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy ma bemutathatom önöknek az EU támogatások külön jelentését, amivel a moldovai közigazgatást támogatjuk. Miért ez a téma? Az Európai Unió 782 millió eurót allokált Moldovába 2007 óta, ami a legmagasabb tőketámogatás a keleti szomszédság országai közül. A fő cél az ágazati támogatás 74%-a kétoldalú támogatás formájában került oda. Jelentésünkben meg azt vizsgáljuk, hogy az Európai Unió finanszírozta programok hatékonyan járultak-e hozzá a közigazgatás erősítéséhez. Moldovában. Ez alapvető prioritás, így lehet megfelelően eh, hatékonyabbá tenni ezeknek az országoknak eh, a az átláthatóságát, és lehet a korrupció ellen felnépni. Milyen következtetéseink vannak? Nos, az EU támogatás összességét tekintve nem volt kielégítően sikeres, és nem tudta a közigazgatást az audit periódusban megfelelően segíteni. Például annak ellenére, hogy az igazságügy, közfinanszírozás, egészség és vízel, eh, vízügyi ágazatot támogattuk, csak eh, nagyon korlátozott előrehaladás volt megfigyelhető a területeken. A makroökonomiai instabilitás, gyenge irányítási struktúrák kapcsán pedig úgy találtuk, hogy a bizottság hatékonyabban tudott, hatékonyabban reagálhatott, gyorsabban reagálhatott volna a korai figyelmeztető rendszer szigorúbb alkalmazásával. Véleményünk szerint a bizottságnak arra is szüksége van, hogy a költségvetési támogatási programokat hatékonyabban kapcsolja a nemzeti stratégiákhoz, és megfelelő formában tudja megfelelő sorrendben biztosítani a támogatást. A bizottságnak a feltételeket is szigorúban kellene az EU források kifizetésénél alkalmaznia. Voltak olyan feltételek, amelyek vagy túl könnyen voltak elérhetők, vagy pedig nem voltak közvetlenül mérhetők. Véleményünk szerint a bizottság nem volt elég következetes és szigorú akkor, amikor a feltételek teljesítését értékelte. Ezért a feltételek teljesítményindikátorok alkalmazását erősíteni kell a további ösztönző alapú forrá, ösztönzés alapú források alkalmazása sem volt mindig igazolható abban az értelemben, hogy nem volt, hogy az ország nem tudta a szükséget és a teljesítést demonstrálni. A projektminta, egy, egy meghatározott projektmintát ellenőriztük, amelyekben kiderült, hogy a technikai támogatás amely a költségvetési támogatás része, időzítése nem volt megfelelő. A támogatás nyújtásának módszere rendkívül igényes, és az ország közigazgatási rendszerének hiányosságai ezért kockázatot jelentenek. A bizottságnak azt kell biztosítani, hogy mind a technikai, mind pedig részlet, mind pedig a moldovai kormány támogatásának formája megfelelő ahhoz, hogy a kormány a költségvetési támogatások kihívásaival szembesülni tudjon. Az összkép azonban az, egy, az auditált projektekre vonatkozóan pozitív, hiszen javarészt volt eredménye. Két lényeges Javaslatunk van azonban a projektek fenntarthatóságára és koordinálására vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy a jelentés világos, és őszintén remélem, hogy figyelembe fogják venni. Sikerül a, szakbizottság, sikerül a bizottság munkáját hatékonyabbá és erőteljesebbé tenni az igen nehéz körülmények közök ellenére. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! úr, Németországban Sechs, was das Schlechteste ist. Ö, iskolai osztályzatokat szoktunk kiosztani, egytől hétig. Itt, ö, itt a bizottság tőlünk rossz jegyet kapott, sőt azt mondhatnánk, hogy megbukott, nem mehet tovább a következő osztályba. Itt ez sokaknak a véleménye. Erre mit reagál? visszaadom ennek a szót, vagy újra megadom önöknek a szót. Még belül vagyunk a 10 percen. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Csak hogy kontextusba helyezzük ezt a javaslatot. A, a makrofinanciális moldovai segítségnyújtás témáját mi nyilván figyelembe vesszük a számbevőszéki ajánlásokat, amikor ezt véglegesen megfogalmazunk. Amint tudják, 2014-ben Moldovában súlyos válság alakult ki, lassú növekedés, a környékbeli geopolitikai válság, és így tovább. És 2014-ben kiderült, hogy a bankrendszer is nagyon sérülékeny, hatalmas korrupciós botrány volt. Position, and, uh... Az ország pénzügyi egyensúlya megborult, és nemzetközi donorok is úgy döntöttek, hogy csökkentik a támogatást. A kormány fellépése kapcsán, ahogy a kormány a banki botrányra reagált. 2016 óta azonban a reformista új miniszterelnök új embert nevezett ki a központi bank élére, aki az európai roadmap-et követve igyekszik megfelelni az európai, az IMF elvárásoknak, és a nemzetközi monetáris alap kívánalmainak, és elmondható, hogy a strukturális reformok elkezdődtek, gazdasági, politikai reformok történtek. Tehát a bizottság véleménye most az, hogy új lehetőség adódott arra, ez a komoly feltételesség érvényesítése mellett, hogy újra elkezdjük támogatni Moldovát a nemzetközi pénzintézetekkel közösen, és Mindezt azért tesszük, hogy segítsük a tovább lépést. A bizottság 100 millió euró támogatásban gondolkodik, amelyből 40 milliót ö, támogatásként nyújtanánk, majd mindjárt kifejtem, hogy miért gondoljuk úgy, hogy ez megalapozott. De még ezelőtt elmondanám, hogy nagyon szigorú feltételességet fogunk alkalmazni, ahogy az előadó is leszögezte, arra van szükség, és a bizottság így fog eljárni, hogy minden egyes átutalás kapcsán szigorú ellenőrzés, a backloading elve fog érvényesülni, és számos feltételt fogunk érvényesíteni több módon. Elvárjuk a megfogható eredményeket, szigorú mérőszámokat programot várunk el. Öt prioritás megvalósítását, meg kell reformálni a banki irányítás rendszerét a válság tükrében. Másodszorban meg kell valósítani az Európai Unióval történő szabályozási harmonizációját, a közigazgatás irányítását meg kell reformálni, a közbeszerzések rendszerét ugyancsak át kell alakítani, meg kell erősíteni a külső ellenőrzés rendszerét, és növelni kell az átláthatóságot a vállalkozások működését, finanszírozását. A kondicionalitás további része, hogy megszülessen egy végleges terrorista és pénzmosás elleni szabályozás, az energiaágazatban is reformokat várunk. Nem csak a, az interkonnektivitás jegyében, hanem a jobb irányítás jegyében is. Végül pedig, de nem utolsó sorban, van egy ilyen komponense az elvárásainknak, hogy a társulási megállapodást is végre kell hajtani, amelynek része a beruházási környezet jobbítása. A bizottság ezeket témákat elkezdte megvitatni a moldáv hatóságokkal. Még korai lenne arról nyilatkozni, hogy milyen esélye van ezek megvalósulásának, de nyitottak rá tárgyaló feleink, hogy elfogadják ezt a feltételességet. Tehát a támogatás elfogadása még mindig nem jelenti azt, hogy ezt a pénzt valóban meg fogja kapni Moldova. Először le kell tennie az asztalra ö, bizonyos eredményeket, ha ezek nem történnek meg, ezek az előfeltételeket nem teljesíti az ország, akkor nem történik utalás, és ami attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdődik a pénz folyósítása, folyamatos etapokhoz kötött ellenőrzés, eredmény, kontroll követi majd azt. A Moldáv elnök nemrégiben pozitív nyilatkozatot tett, az 1.15-ös, 1.16-os cikkek, illetve az 1.3-as cikk fogalmazzák meg azt, hogy ez a támogatás kizárólag bizonyos előzetes és köztes eredmények megvalósulása esetén folyosítható. Tehát mielőtt bármilyen döntés születne a folyosításról, először meg kell szereznünk a, a külügyi szolgálat jóváhagyását is. Aztán a Memorandum of Understanding pontjait kell érvényesíteni. Ez a megállapodás világosan leszögezi azokat a feltételeket, amelyek mellett a támogatás folyósítható. Tehát fontos szerepe van még ebben a folyamatban a külügyi szolgálatnak, önöknek, több más szereplőnek, ugyanakkor a támogatás geopolitikai jelentőségű, jó lenne, hogyha megvalósulhatna. Ez egy jelentős összeg, de ugyanakkor az iránymutatások, az MFA iránymutatások szabályainak megfelel. Ugye van egy ilyen 40-42 százalékos határ, hogy mennyi lehet a grant és mennyi lehet a visszatérítendő támogatás. Ezt betartjuk, nyilván arra is tekintettel vagyunk, hogy mekkora az ország GDP-je, stb. Ez az összeg fontos, komoly szerepet játszhat, eredményt generálhat Moldáviában minden számítás szerint. Ugye Románia 150 millióval, a nemzetközi valuta alap is több mint 100 millióval járulna hozzá ehhez, és kellene kimaradnunk ebből a közös segítségből, az EU mindössze 40 millióval járulna hozzá, de nagyon fontos, hogy az Európai Parlament is támogatja ezt, támogassa ezt. Miért 40%-os a grant, a vissza nem térítendő támogatás mértéke? Ugye lehet csak támogatást, csak hitelt és a kettő kombinációját adni a metodika értelmében. A bizottság már számos ilyen programot bonyolított, a tagállamok támogatásával. A gazdasági fejlettség szintjétől függ, hogy a mixben hogyan állapítjuk meg ezek arányát. A fejlettséget az egyfőre jutó GDP-vel mérjük. Moldova, mint európai szomszédsági ország, ezek között a legszegényebb, a világbanki adatok szerint és számos egyéb forrás szerint is másodszorban. Az is kritérium, hogy mennyire eladósodott az ország. Moldova esetében ö, nagyon súlyos az eladósodottság, a GDP 100%-ának felel meg ez, és ráadásul növekvő tendenciát mutat. Csak tavaly 45%-kal nőtt Harmadik szempont, hogy van-e az országnak hozzáférése a Nemzetközi Valuta Alap a Világbank pénzeihez? Igen. Moldov esetében ez teljesül, de egyes kritériumokat nem teljesít. A szomszédságunkban azonban a koncessionális pénzekhez hozzáférése van. 95%-a Moldova adósságának a Világbank felé való tartozásának ilyen koncessionális hiteltartozás, de továbbra is jogosult ilyet kapni. Tehát a nemzetközi alapokhoz való hozzáférés kritériuma ö, teljesül. De szükséges volt mégis a, a grant a visszanemtérítendő támogatás megfogalmazásra is. Moldova történetében már az utóbbi 20 évben öt hasonló támogatási program volt. Ezek szinte százszázalékosan visszanemtérítőek voltak, visszanemtérítendők voltak. Most ugye ez csak 40%-os arány, ezzel azt kívánjuk kifejezni, hogy mi is elvárunk most már a kormánytól lépéseket, nem akarunk százszázalékosan finanszírozni dolgokat, és ez jelzi a kormány számára, hogy a jövő trendje az, hogy csökkenni fog a visszanemtérítő támogatás aránya. Ugyanakkor még mindig szükség van rá, idén 10 milliós az a támogatási összeg, amit még az előző támogatási program részeként vissza nem térítőnként folyósítunk Moldovának. Ezeken túlmenően még reagálnék Veszberg úr és a számvevőszék felvetéseire. Ezek hasznos megjegyzések voltak. Úgy gondoljuk, hogy ez a fellépés megfelel az önök és a számvevőszék elvárásainak, és ajánlásainak. A kockázatokat megpróbáljuk kezelni, gyorsan próbálunk felépni. Ezt a mostani felépést a korábbi felépések részletes elemzése előzte meg, amelyben körültekintően megvizsgáltuk az összes felmerülhető kockázatot. Továbbá garanciákat fogalmazunk meg ebben a Memorandum of Understandingben, amelyek az EU pénzügyi érdekeit védik, tehát például elvárjuk, hogy az alafellenőrzéseket lehetővé tegye Moldova, bármikor, és a számvevőszék vizsgálódásait is. Automatikusan fél, megszakítjuk a folyósítást, ha ö, ezek a feltételek nem teljesülnek, és végeztünk némi tesztelést is, hogy milyen hatása lesz ennek a támogatásnak. Ezekből ajánlásokat vontunk le. A nemzeti stratégiához csatlakoznia kell a támogatásnak, és a a reformok európai roadmapjéhez is csatlakoznia kell. Ez megint csak teljesül. Összefoglalva, elnök úr, ajánlásunk tehát az, hogy szigorítani kell a feltételességet, de ez megvan a javaslatunkban, és koordinálni kell a programot más programokkal. Illetve fel kell használni a technikai segítségnyújtás adta lehetőségeket, a banki területen különösen, és a pénzügyi ágazat szabályozását jobbá kell tenni. Energiareformokat, igazságügyi reformokat is elvárunk. Elfelejtettem ezeket mondani az előbb. És a beruházási környezet javításának fontos tényezője az igazságügyi rendszer jobbítása is. So, and now I will give the floor to... Köszönöm szépen, most akkor megadom a szót a képviselőknek, és kérem, hogy a számvevőszékhez intézett kérdésekre összpontosítsanak. Tessék, Majza kolléga először. Interesting. Igen, köszönöm, elnök úr. Jó lett volna, hogyha az Európai Külügyi Szolgálat is esetleg itt van, mert ugye küldtek nekünk egy feljegyzést, amelyben a politikai előfeltételekről beszélnek, tehát hogy ezeket, jó lett volna ezeket hallani, hogy ezek teljesültek. Az ECFIN főigazgatóságtól kérdezem, hogy a Világbank részt vesz-e ennek a csomagnak a megvalósításában, és hogy a kondicionalitásokat 100%-ban teljesítenie kell-e minden egyes szakasz folyósítása előtt, részlet folyósítása előtt, és hogy a folyósítások közötti időszakok milyen hosszúak lesznek valószínűleg. Azt hiszem a támogatással kapcsolatban elég meggyőző volt az előadás. Én tudom, hogy vannak itt kollégák ebben a házban, más szakbizottságokban is, akik nincsenek teljesen meggyőzve, de látjuk, hogy ez itt Moldova ez gyakorlatilag egy utolsó esély, tehát egy utolsó kísérlet, hogy esélyt adjunk a modernizáló elitnek Moldovában, hogy sikerüljön intézményi reformokat végrehajtaniuk, hogy közelebb hozzák az EU-hoz Moldovát, de ezt majd a záró következtetéseknél beszéljük meg. A Veszberg úr, ami önt illeti, hogyha jól értett, jegyeztem, vagy jól jegyeztem fel magamnak, akkor az önkövetkeztetése az volt, hogy tulajdonképpen pozitív a kép, tehát inkább a koordinációval volt a gond, nem pedig a moldovaiak szándékával. Tehát az összes nehézség ellenére, ami bekövetkezett. Winkler úr. Chairman, thank you very much. Elnök úr, köszönöm szépen. Kedves kollégák, én is szeretnék köszönetet mondani a két előadásért, illetve a tájékoztatásért. Az előadónak is köszönöm a munkáját, és először is szeretnék többet tudni a szinkronicitásról, tehát az IMF programja, amelyet ugye novemberben hagytak jóvá, és a mi ö, makro ö, szintű pénzügyi támogatásunkról, tehát milyen kapcsolat van a kettő között, és hogyan követik a kondicionalitást ami nagyon fontos, és a szenvedőszéknek föltennék egy kérdést, tehát nem tudom, talán a véleményüket szívesen meghallgatnám arról, hogy erősebb szinkronicitás az hatékonyabbá tenni az Európai Unió a bizottság beavatkozását Moldovában? Tehát ez, ez jó eszköz lenne arra, hogy a hatékonyságot növeljük? Mi a véleményük? És még valamire kíváncsi vagyok, hát nyilván ugye Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság vagyunk, nem csak emiatt kérdezem ezt, hanem azért is, mert Romániából érkeztem ide, és a DCFTA megvalósításakor nem árt tudni azt, hogy a moldovai exportok először Romániába érkeznek, tehát ide jutnak, és az én véleményem szerint a DCFTF jó kihasználása az egyik jele a hatékonyságnak, eredményességnek, és például megváltozhat esetleg az érdeklődés Moldovában az elkövetkezendő hónapokban, időszakban, ez is előrelépést jelentenek. Köszönöm szépen, Zahragyil úr nincs itt, Takula úr nincs, úgyhogy Solc úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a, az előadóinknak, tehát a bizottság és a számvevőszék képviselőinek is. Köszönetet mondok, mert nagyon precízen elemezték a jelenlegi helyzetet. A bizottság arra a kérdésre összpontosított, hogy hogyan alakul a, a támogatás és ugye a hitel közötti kapcsolat, és itt kezdeném egy picit az elemzést, tehát ugye a szembevőszék nagyon diplomatikus nyelvezetet használ, de hogyha ezt látjuk, akkor ez nem egy nagyon pozitív beszámoló, hogy Mojzer kolléga is ezt hangsúlyozta. Mert ennek az ország Moldovának a helyzete az ugye, ahogy az EU Moldovához kirendelt nagykövete említette, ő bukott államként emlegette Moldovát, és hát az a kérdés, hogy most akkor legyenek-e feltételek, felmerül, de hogyha ezeket a feltételeket nem fogalmazzák meg világosan, akkor tulajdonképpen ez a folyamat csak ugyanúgy folytatódik, ahogy azt az elmúlt években végigkísértük. És az IMF e programmal kapcsolatban, ugye ha jól értettem, akkor a, hitel, illetve a támogatás aránya az úgy alakul, hogy ez azt jelenti, hogy 60 millió eurós hitellel gyakorlatilag ezzel a programmal megint növeljük a megszigorító intézkedéseket, és nem a probléma gyökerét kezeljük, tehát az egyik legszegényebb országban kellene ugye a szerkezetváltást elérni. Tehát, hogyha a politikai helyzetet nézzük meg ebben az országban, akkor lehet látni, hogy nincsen politikai akarat arra, hogy ebben az irányban elmozduljanak, tehát a szerkezetváltás irányába. Tudjuk, hogy ki áll a politikai elit mögött ebben az országban, és egészen addig, amíg ez az ellen nem változik, ez a pont, ezen a ponton nem változik semmi, nem fogjuk tudni teljesíteni a kötelezettségeket, tehát az előfeltételek nem fognak teljesíteni, nem fognak teljesülni. Tehát itt van ugye a bankszektor, a kormányzati szektor, a közbeszerzés, és így tovább. Tehát itt van ez a hosszú lista, ez mind-mind ahhoz kapcsolódik, hogy nem hatékony, és nem ellenőrzött a politikai erő privatizációja ebben az országban. Tehát amíg ezt nem javítjuk ki, nagyon nehéz lesz pozitív jelzést kapni. Tehát ugye visszatérve a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság azt találhoz, felmerül a kérdés, hogy nem kellene a támogatás részét megnövelni, mert ez az egyetlen esély arra, hogy sikerüljön ezt az ördögi kört megállítani, tehát hogy újabb és újabb adósságot halmozott fel az ország, tehát a GDP 100%-át már elérte, ha jól hallottam, tehát ahogy mondták, és csak folytatódik ez az egész, tehát én ezt kérdezem, hogy önök szerint nem kellene megtörni ezt az ördögi kört. Heidi Hautala, köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon sajnálom, hogy a külügyi szolgálat nincs itt. Azt mondták nekem, hogy a nagykövet úr legalább itt lesz. Szerintem is nagyon fontos hogy holisztikus megközelítést alkalmazzunk, és ehhez jó lett volna, ha ők is itt vannak. Ami a geopolitikai helyzetet illeti, hát szerintem nem lesz ö, ö, nagy változás az Oroszországgal fenntartott viszonyban és egyáltalán az országban. Hát bárki bármit mondhat, parlamenti rendszer, parlamentáris rendszerről van szó. Én azért remélem, hogy ez működik, tehát tovább fog folytatódni ez, ahogy ugye Moldova azt a döntést hozta meg, hogy az EU-hoz közeledik. És hát mondhatjuk azt, hogy hát egy elég érdekes helyzet, ország. Lehet, hogy egy, hogy mondhatjuk rá, hogy bukott állam, de az is elképzelhető, hogy sikerül a, a kormányzás reformja, és hogy a híres bankbotrány is most már majd részletes vizsgálattárgya lesz, illetve az állami tulajdon is átláthatóbb lesz, elszámol, megvalósul az elszámoltathatóság, és így tovább. Én nekem konkrét kérdéseim vannak a bizottság felé. Kérdezem, hogy hogyan ellenőrzik az integritásra vonatkozó jogszabályok végrehajtását, tehát hogy ezeket megfelelően végrehajtják. A második kérdésem pedig az a számvevőszékhez, hogy a számvevőszéknek mi a véleménye a bankbotrány vizsgálatáról, nem kellene többet tennünk nekünk itt? Én többször megtettem azt a javaslatot, hogy Moldovát fel kellene kérni, hogy kérje a Eurojust segítségét a vizsgálatokhoz, mert az ország GDP-jének 15%-a eltűnt teljesen, tehát ez megint egy olyan kérdés, amiért nem sikerült tisztázni egészen a mai napig, hogy pontosan mi is történt visszatérhetünk megint arra, hogy van egy oligarha, aki az egész országot a színfalak mögött működteti, tehát gyakorlatilag megszállták az államot, és végül egy általános megjegyzés, érdemes lenne talán elgondolkodni azon, hogy a különböző pénzügyi eszközöket és azt a mechanizmust, ami megvan a kondicionalitásokkal kapcsolatban, hogyan lehetne jobban integrálni. Nagyon fontos erről beszélni, fontos a makroszintű pénzügyi támogatásról tágabb keretek között beszélni, de azt is fontos megtenni, hogy az európai szomszédsági eszköz jellegét vegyük figyelembe, ugye biztos mindig azt ismétli, hogy az alapvetésekre figyeljünk, tehát többet többért, de ez azt is jelentheti, hogy kevesebbet kevesebbért. És hogyha a DCFT végrehajtása úgy alakul, akkor lépni kell, ez a, ráadásul a külügyi szolgálatot is befolyásolja. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Thank you, Chair. <clears throat> Being as reporter from Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Tudjuk, hogy Moldova társult partnere az EU-nak, és ez már egy ideje így van. Tulajdonképpen nem könnyű ez, az, ez a helyzet. Nagyon jó összefoglalót, előadást hallottunk a számvevőszéktől, és hallottuk az aggályokat azzal kapcsolatban, hogy mennyire hatékony a technikai segítségnyújtás, tehát ezek a kiadások Moldovában, amelyeket az EU e, eszközöl. Szerintem ezek az aggályok teljesen legitim aggályok. Különösképpen akkor mondhatjuk ezt, hogyha figyelembe vesszük a politikai helyzetet. Moldovában. Hogyha megnézzük a közvélemény kutatásokat, akkor ezekből az derül ki, hogy az EU támogatottsága csökken. Mindannak a támogatásnak ellenére, az ellenére, amelyet az EU biztosított Moldovának. És ez ezek között volt pénzügyi támogatás is. Tehát a helyzet egyáltalán nem vált könnyebbé. Miért van ez így? Az én véleményem szerint nem csak a technikai segítségnyújtás, nem csak erre a részre kellene oda figyelni. Moldova valóban megérdemli a mi támogatásunkat, európai országról van szó, amely szeretne közeledni az Európai Unióhoz, de nem csak a bankszektorról, a gazdaságról, a technikai standardokról van szó, hanem a politikáról, a demokrácia helyzetéről, a jogállamiságról, és a legitimitás megvalósulásáról az országban. Tehát amikor a kondicionalitásról kezdünk beszélni, akkor nem hozhatjuk meg azt a döntést, hogy a szokásos ügymenetben vagyunk. Tehát ne csapjuk be magunkat. 100 millió euró nem fogja drámaian megváltoztatni a helyzetet egészen addig, amíg a saját kötelezettségvállalásunkat nem teljesítjük, tehát hogy ezek a programok megvalósuljanak, a kondicionalitások teljesüljenek az utolsó pontig. Moldova az elfogadásban hatékony, a jogszabályok elfogadásában, de a végrehajtásban kevésbé. Hát ezért kell a lehető legátfogóbb megközelítést alkalmazni annak érdekében, hogy segítsük, támogassuk Moldovát tehát, hogy ne bukjon el, hanem hogy sikerüljön a hosszú, bonyolult, átfogó reformokból győztesen kikerülnie. Tehát partnerekként kell viselkednünk, nem csak ott állni Moldova mellett, hanem segíteni az országot ezeknek az eredményeknek az elérésében. Elnök úr, szerintem minden tőlünk telhetőt meg kell tenni annak érdekében, hogy legyen nyilvános monitoring, vagy hát ezt nevezhetnénk felügyeletnek is, az alapok és programok felügyeletének, amelyek Moldovában valósulnak meg. Mert szerintem sok mindent tanulhatnánk ebből a döntéshozatali folyamatban, de az biztos, hogy mindenképpen szoros és őszinte együttműködésre van szükség az Európai Bizottság, az LKS és az Európai Parlament között. Annak érdekében, hogy olyan döntés szülessen, amely reményt ad számunkra, tehát nem csak a problémákat halogatja, eh, tologatja a jövőre. Tehát én támogatom azt, hogy segítsünk Moldován, de mindenképpen lépjünk fel együtt azért, hogy a még összetette problémákat tudjuk majd elkerülni. Tehát ne csak technikai bankszektor érintő támogatásként tekintsük ezt az egészet. Elnök, most akkor 5 percre megadom a szót a moldovai nagykövetnek, Karasz úrnak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Először is köszönetet szeretnék mondani, elnök úr, hogy lehetőséget ad arra, hogy elmondjuk a mi szempontjainkat, és aláhúzzuk, hogy mire van az EU támogatásból szükségünk. Ahogy az előadók is mondták, a 2014-15-ös éveket politikai turbulencia jellemezte Moldovában, és a banki csalásokkal és az orosz piac bezáródásával együtt a CFDA társulási megállapodást követően jelentősen sújtotta a gazdaságot, az országot, és kihatott természetesen az általános pénzügyi helyzetre is. Ebből a szempontból azt hiszem 2016 nagyon nehéz év volt, mégis a stabilitás éve. A kormány, amelyet 2016. januárjában választottak meg, valóban probléma megoldó kormány volt. A moldovai hatóságok egy úti tervet állítottak össze arról, hogy mely reformok élveznek prioritást, és eh, igen, kiterjedt formában ezeket meg is valósították. Egyetértek Asztrajevics úrral, hogy mindenképpen végre kell hajtani az elfogadott törvényeket, ezzel tisztában vagyunk. Ez igaz az úti tervre is, az Európai Unióra vonatkozó úti tervünkre, de azokra a lépésekre is, amelyeket eh, a három éves IMF program tárgyalásai során fogadtunk el. Tavaly novemberben írtuk ezt alá. Úgy gondolom, vannak eredmények, amiket 2016-ban eh, már elértünk, és eh, Elsősorban a hatóságok a pénzügyi ágazatra figyeltek, a bankágazatra, mert ezek voltak a, ez a legkritikusabb ágazatok. Kész vagyok természetesen arra, hogy a szabályozói és felügyeleti e, kereteket a bankágazatra vonatkozóan megosztam önökkel. A Nemzeti Bankot e, e, stabilizáltuk, és különböző jogköröket is adtunk az intézménynek biztosíthatom önöket arról, hogy e a részvényesek minőségének, a részvényesek átláthatóságának minősége is javult. Tavaly decemberben először az elmúlt három év során elfogadott költségvetési törvényel kezdtük meg az új évet. Az igazságügy és kor, korrupció ellenes területen is lényeges reformot jelent az ügyészi szolgálat reformja átalakítása, és a függetlenségre integritásra vonatkozó új törvényeket is elfogadták. A parlament támogatásával módosították a büntető törvénykönyvet, amelyel a külföldi alapok kezelésében elkövetett csalások büntethetővé váltak a korrupciós központ létrehozásával egy új szolgálatot indítottunk útjára az olaf való együttműködés érdekében, a különböző szabálytalanságok és csalások felderítése érdekében, amelyek az EU alapok nem megfelelő felhasználásával kapcsolatosak. Bizonyos ágazatokra figyeltünk tehát, és tárgyaltunk az ECFIN kollégákkal is, már néhány nappal ezelőtt is, amikor ellátogattak a Moldavai Köztársaságba. Valóban értjük, hogy ez talán nem elegendő, de az úti terv világos, az akcióterv is világos, és ezzel próbáljuk a múlt hibáit helyreállítani. Az elmúlt év végén a kormány elfogadta az akciótervet a végrehajtásra vonatkozóan, és múlt pénteken hasonló akciótervet fogadott el a parlament is. Vannak tehát egyéb programok is, amelyek a társulási szerződés végrehajtásán túlmutatnak. A nyugdíjrendszer reformja, a munkaerőpiac és közigazgatási reform is. Ennek tükrében hangsúlyoznám még egyszer, hogy az Európai Uniós támogatása alapvetően fontos az ország számára. Természetesen csak ösztönözni tudom a házat, az Európai Parlamentet, hogy fogadják el a bizottság javaslatát, és biztosítsák az országnak a támogatást, akrogazdasági támogatást. Megismételném, hogy parlamenti köztársaság vagyunk, nincs semmiféle terv a kurzusváltásra. Az európai integráció felé szeretnénk haladni, és a kulcsfontosságú kérdés a társulási szerződés megvalósítása a makroökonomiai támogatás, ezért nagyon fontos lenne a társulási szerződés végrehajtásában. Egy számot is hadd mondjak, az exportok 65%-a EU piacokra megy Moldovából. Köszönöm. Köszönöm szépen. Veszberg úrnak adom meg a válasz lehetőséget. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem van. Az egyik a banki probléma, óriási probléma, a másik pedig a különböző rendszerek közti időzítés kérdése. Nézzük a banki kérdést. Ezt akárhogy is nézzük, az országban ez most egy folyamatos bűnügyi vizsgálat tárgya. Természetesen tudomásul vettük, és, és a bizottság és kommentáltuk és megjegyzéseket fűztünk ahhoz, hogy a bizottság hogyan kezelte ezt a helyzetet. Azt szerettük volna, hogy a korai figyelmeztető rendszert használta volna a bizottság. Az időzítés kérdésével kapcsolatban, ha néhány másodpercet engednének, elmondanám, mit is jelent ez. Akárhova megyünk az elmúlt hat évben, végzek a számevőszéknél hasonló munkát, és a különböző projektek, különböző donorok közti koordináció mindig problematikus. Minél több projekt van, minél több donor, ugye nyilvánvaló, annál bonyolultabb lesz a koordináció. Természetesen úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a bizottság számára, hogy ezt figyelembe vegye és ezt az, az ötös számú ajánlásokban fogalmaztuk meg, ahol azt mondjuk, hogy szisztematikusabban kell a projekteket felhasználni az FDF programok seg- megsegítésére. Nagyon fontos ez azért is emelem ki, mert minél több bank lép be, akkor a koordináció fontos, de mondom, ez a probléma nem Moldova specifikus, hanem általában előfordul. Köszönöm. A bizottságnak adom meg a szót. Szeretnék főleg arra reagálva, amit Scholz úr mondott, épp az imént, elmondani azt, hogy Moldova nem csak elkötelezett a reformok mellett, hanem Moldovában már tavaly tavasz óta konkrét reformok zajlanak, nagyon sok előrelépés történt, és csupa olyan dolog, amit az Európai Bizottság elvárt. Jó, nem tökéletes a végrehajtás, nem kockázatmentes, de zajlik. Az ország rálépett a reformok útjára, és ezt támogatni kell. Ami a jogalkotás integritását illeti, az IMF-fel közösen próbáljuk támogatni ezt a folyamatot, és szeretnénk a shareholder transzparenciát növelni, a meglévő jogalkotás végrehajtását segíteni. Európai intézmények, mint például a Fejlesztési Bankunk is, elkezdett az ország bankjainak reformjában, átalakításában részt venni. Tehát konkrét lépések történnek, igazgatási lépések, és ha a strukturális benchmarkokat megnézzük, ugye 30 ilyen van, akkor legalább ezek felében előrelépés történt. Ezeknek a fele vonatkozik a banki ágazatra, a másik fele általában a kormányzati szférára, és próbáljuk a különböző fellépések, intézkedések megfelelő harmóniáját, mixét kialakítani. Az Európai Beruházási Bank is részt vesz az interkonnektivitás programban Romániával, vagy technikai segítségnyújtást adunk a banki átalakításhoz, a Nemzetközi Monetáris Alap is részt vesz a folyamatban, a stabilitás megteremtése érdekében. És válaszolva Scholz úrnak, ez nem az IMF programnak nem célja a megszigorítások kierőszakolása. Szükség van a makrofinanciális stabilitásra, de ezt nem megszigorításokkal kívánjuk elérni, hanem ahogy már kifejtettem, meg a szövegben is benne van, fiskális monetáris eszközökkel ö, és stabilizáló politikai intézkedésekkel. Az előadó időterve vonatkozó kérdésére válaszolva, jelenleg az az elképzelés, hogy ha minden általán felsorolt feltétel teljesül, akkor az első átutalás akár már 2017 első negyedévében, de legkésőbb második negyedévében megvalósulhat. Három hónapos kivárást akarunk alkalmazni minden átutalás között, hogy legyen idő az ellenőrzésre, és nem akarunk semmi elsietett lépést tenni, csak az a célunk, hogy reformok valósuljanak meg. Mert ha nem valósulnak meg reformok, az a legrosszabb szenárió. Szorosan együttműködünk a Világbankkal, nekik is számos elképzelésük van politikai fellépés tekintetében. Például ők támogatják az energia szektor átalakítását a fűtési díjak reformjával, és a DCFT linkre is szeretnék utalni. Winkler úrnak is válaszolva. A feltétel rendszere a programnak nagyon szigorú, konkrét intézkedések vannak benne, és folyamatosan a reformok továbbvitelétől függ a folyosítás, és nagyon, nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk arra helyezni, hogy Romániát is bevonjuk ebbe az együttműködésbe, és persze a feltételességbe is. Köszönöm szépen! Ezzel ezt a napi rendi pontot megtárgyaltnak tekintem, vagy? Nem kaptunk választ elnök úr A banki botrány kivizsgálásával kapcsolatban, ha a nem, akkor talán a bizottság írásban is válaszolhat, uram. Igen, eleve ez volt a szándékom zajlik a vizsgálat, a, a Moldovai Nemzeti Bank felügyelete mellett, ez a második fázisába lépett ez a vizsgálat, és hamarosan várható, hogy a pénzek visszaszerzésére intézkedések születnek, és a csalási hálózat egyes tagjaival szemben eljárás indul, A Nemzeti Bank és a kormány együttműködnek a kivizsgálásban, és a felelősök megtalálásában, az ügyészséggel közösen. Még nem lezárult a folyamat, de zajlik és ütemesen zajlik. Köszönöm, akkor most lezárom ezt a napi rendi pontot. Március 20-án fogjuk ezt a jelentést ö, újra megvitatni. 11-es pont a nyomonkövetést végző csoportok tevékenysége. Január 24-én Törökországban járt egy delegációnk a modernizáció megfigyelésére. Ugyancsak januárban volt egy Japánnal kapcsolatos vizsgálódásunk, tárgyalásunk. Volt ott valami érdekes, amiről szívesen beszámolna nekünk kolléga úr. Köszönöm, elnök úr, rövidek, röviden. Igen, a monitoring, Japán monitoring csoport januárban ülésezett. Sok előrelépés történt, ezt már egyébként a Chief Negotiator, a főtárgyalónk már jelentette. Azóta is történt előrelépés, a Malmström kereskedelmi biztos asszony révén ambiciózus megállapodás van kibontakozóban. Nagy áttörésekről nem számolhatok be, de zajlik a folyamat. Nincs még kitűzve következő tárgyalási nap. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy megvan a jó szándék, zajlik a folyamat, de nem túl ütemesen, még nincs konkrét időterv arra vonatkozóan, hogy mikor lehet ezt folytatni, illetve lezárni. Köszönöm. Február 8-án közép-amerikai monitoring csoportunk is ülésezett. Tessék! Igen, a parlamenti delegációnkkal közösen tartottuk ezt az ülést, találkoztunk Costa Rica külgazdasági miniszterével, ők a közép-amerikai gazdasági együttműködés éppen soros elnökei. Rica jelenleg éppen az OECD-hez való csatlakozás érdekében tesz lépéseket. 22 jelentésből 15 már értékelte ezt a szándékot. A kereskedelmi fejezetet lezárták, várhatóan 2018 májusára lezárul a folyamat, és Costa Rica nagy valószínűséggel ö, csatlakozni tud majd, és ezzel más közép-amerikai országok előtt is egy kicsit megnyitja az utat. Ami az EU közép-amerikai együttműködést illeti, Rica exportjainak 24%-a irányul az EU-ba, és a külső ö, közvetlen beruházások több mint 80%-a európai Kosztarikában, tehát jelentősen képviselve vagyunk átlag fölötti módon. Mi főleg mezőgazdasági termékeket importálunk, ők pedig gépipari termékeket tőlünk, főleg. Kereskedelmi mérlegünk Kosztarikával pozitív. Van itt azonban egy kérdés, amit már több hónappal ezelőtt is egyszer már felvetettem. Előttem van azon országoknak a táblázata, akik még nem ratifikálták a Kosztarikával és Közép-Amerikával kötendő kereskedelmi megállapodásainkat. 2013 óta zajlik a folyamat, és 9 tagállam még mindig nem ratifikálta ezt. Milyen ö, szépen kifejezi ezt ö, Európa elkötelezettségét. Kérem elnök urat, hogy írjon a felelős hatóságoknak, tagállamoknak, hogy ez egyszerűen nem illendő, nemzetközi kereskedelmi egyezményeket, amelyekkel egyébként mindenki egyetért, tehát nem lehet ennyi ideig halogatni. Itt az ideje, hogy valamennyi EU tagállam aláírja, ratifikálja ezt, és felgyorsítsuk nem csak a ratifikáció folyamatát, hanem az együttműködést magát. Kosztarikával és a többi közép-amerikai országgal. Ez botrány, botrányos, hogy ennyi ideig tart egy ilyen folyamat, így nem leszünk megbízható partnerek, ha a tagállamok az ilyen megállapodásokat így kezelik, férváról veszik. Harmadik pont a soros elnökség jelenleg éppen a vámunió kérdéseivel foglalkozik, a kereskedelem könnyítéssel, és az a cél, hogy közös digitális platformot hozzunk létre az exportőrök számára valamennyi érintett országban ide tartozik a CK, Szettekratiát Integration is érintett a folyamatban. Köszönöm, Bőge úr! alkalmam lesz csütörtökön a kosztarikai kereskedelmi miniszterrel találkozni, és majd ott is felvetem a ratifikáció kérdését utolsó témánk a kínai megfigyelőcsoport jelentése. Tessék! Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Egy perces felszólalásom következik. Nem halljuk a felszólalót, a mikrofonja helyett mások mikrofonja hallatszik a tolmácsok fülében. Most talán újra. Folytassa, folytassa képviselő úr. Most jó. Elnézést. Tehát bemutattuk a pozíciós papírt European Business in China címmel, 2016-17 címmel. Ezt mindenki elolvashatja, akit érdekel. Ez egy nagyon jól olvasható és friss szöveg, mindenkinek figyelmébe ajánlom. Jó információforrás. A kínai üzleti környezet most jelenleg nem túl kedvező a külső beruházók számára. Ez a fő üzenete a szövegnek. Ha itt valamit hangsúlyozni kell, akkor az a reciprocitás, az egyenlő esélyek újra megteremtése. Sajnos ez a két elv most sérül kínai kapcsolatainkban. Az EU investorok hozzáférése a kínai piacokhoz korlátozott. Egy percen belül maradtam, de olvassák el a szöveget, érdemes. Dankeschön, und damit kommen wir jetzt... Köszönöm szépen, és ezzel eljutottunk a 11-es napi rendi ponthoz. Ez az első szavazásunk, illetve a szavazás első része. Csak azért, hogy biztosak legyünk egyrészt, hogy mindenkinek itt van a szavazólapja, De pedig azért, hogy a megfelelő képviselet is legyen úgyhogy csináljunk egy próbaszavazást. Megnyitom a próbaszavazást. Mindjárt jön a kártyám. Lezárom a próbaszavazást. Remek, minden rendben van. 34 szavazó van. Nézzük akkor a 11-es napi rendi pontunkat, amely a textil eh, kezdeményezés. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszumos javaslat. Nem, nem, mondja az elnök. 27-es módosító. Ki támogatja? Ki nem támogatja? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 29-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Három. Igen nem, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 48-as. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 49-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 50-es. Igen. Nem. Tartózkodás Elfogadtuk. 51-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 52-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 53-as. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. os kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 57-es. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 59-es. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtok. 60-as. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 61-es. Igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 66-os módosító. Igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 67-es. Igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 68-as. Igen. Nem. Tartózkodás. Egy, elfogadok. Egyes módosító igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas. Igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük a változatosság kedvéért, tehát a hármasra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes módosító. Kompromisszum. Igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük, jó? A 12-es tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 13-as igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es két részben, első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, ellenőrizzük az első részt akkor. A 14-es módosító első részben megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagyon jó szemed van, Dániel. 14-es második rész, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 15-ös módosító, igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 15-ös módosító, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottok. 16-os módosító, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 17-es módosító, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 18-as módosító igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 19-es módosító igen, nem, tartózkodás, el, elfogadva. 21-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. És most a zárószavazás elektronikus formában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32 igen, 3 tartózkodással elfogadtuk, szívből gratulálok. Akkor nézzük a 13-as napi rendi pontunk alatti szavazást. az unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveleteinek veszteségeinek fedezésére nyújtott garancia. 6-os és 22-es módosító azonos, ki támogatja a 6-ost, illetve 22-est, ellene ki van, tartózkodik, elfogadtuk. 7-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 23 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as módosító, igen, nem, tartózkodás, én szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Tehát a 28-asra megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 30-as. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Hármas kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 33-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 9-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 34-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 36-os igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 37-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 38-as igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 40-es. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 41. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 42-es. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 43-as. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 44-es. Igen. Nem tartózkodás elutasítva. 45-ös, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 12-es, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 1-es, igen, nem, tartózkodás elfogadva. A 2-es és a 13-as azonos, ki támogatja a 2 és 13-ast? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es igen, nem, tart, nem, tartózkodás. <laughs> Még egyszer. Egy, mint hogyha gyengülne a figyelem, ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 14-est megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 17-es igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Egyes kompromisszumos javaslat igen, nem, tartózkodás elfogadva. 3. 20-as, bocsánat, 20-as, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 21-es, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 4-es, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 5-ös, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. És a záró szavazás elektronikus formában elfogadom, ö, megnyitom a szavazást. Néhányan még nem szavaztak. Most igen, lezárom a, a szavazást. Ezt is nagy többséggel elfogadtuk. Szívből gratulálok ehhez is. Szika úrnak. A következő a 14-es napirendről a szavazás. Egyetlen egy pontról szavazunk, úgyhogy határozottan üdvözlöm Szelefranka urat körünkben. Tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is nagy többséggel elfogadtuk. Az utolsó szavazás pedig a 15-ös napirendi ponthoz kapcsolódik. Ez tehát a titkárság felhívta a figyelmet arra, hogy az új házszabály szerint a mandátum meghatározása szükséges ahhoz, hogy a háromoldalú tárgyalások megnyitását lehetővé tegyük. Tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy tartózkodással a mandátumot meghatároztuk, úgyhogy eh, rengeteg, Fjellner úr, rengeteg munkája lesz, előre örülhet. Köszönöm szépen, ezzel a szavazás végére értünk. Térjünk rá a 16-os napi rendi pontra. Ha valaki szeretné elhagyni a termet, akkor azt kérem, hogy az csendben és puhán tegye, lágyan is. Tizenhatos napi rendi pont, tehát a múlt héten küldöttség járt Mexikóban, annak érdekében, hogy a kereskedelmi megállapodás modernizálását megtárgyalja. EU-Mexikó kereskedelmi megállapodásról van szó. Tudják, hogy két kör már a hátok mögött van, a következőt pedig áprilisra tervezik. Épp a globális koordináták változása miatt az Egyesült Államok elnökének megválasztására gondolok, és a lehetséges NAFTA megállapodásbeli változtásokra. Nos, ennek tükrében természetesen az, az erősebb együttműködés motorja az EU és a Mexikó között lehet ez a megállapodás. Rengeteg tárgyalást folytattunk a, a gazdasági miniszterrel, a közigazgatási miniszter asszonynal, a mezőgazdasági miniszterrel, de más intézmények küldötteivel is, akik az Európai Uniós vállalatokat, mexikói vállalatokat képviselték, illetve a civil társadalmat, szakszervezeteket. Tulajdonképpen igen széles körben elismerték azt, hogy a kereskedelmi megállapodás modernizálására természetesen minden területen szükség van, úgy, ahogy azt minden kereskedelmi megállapodásnál, a CETA-nál is elértünk, és egy ilyen megállapodásba ezt is szeretnék bevenni, ebbe a megállapodásba is. Úgy gondolom, hogy igen, produktív volt az út. Világos képet kaptunk. A mexikói fél szeretné, hogyha a megállapodást még idén le tudnánk zárni. Lehetőség szerint az elnöki választások előtt ez jövőre lenne. Ez egy rendkívül ambiciózus cél, és nem vagyok egészen biztos abban, hogy reális. A mexikói fél minden esetre politikai jelzést. A részükről ez politikai jelzés. Megadom Majszer úrnak a szót, ő az állandó előadónk, hogy egészítse ki az általam elmondottakat. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát a bevezetést azt már meg is tette helyettem, úgyhogy én a lényegre térek az érdemi eszmecserére. Hát a látogatás nyilván Donald Trump és valószínű politikai köré összpontosult, illetve a köré, hogy ez mivel jár majd Mexikó és a világ számára. Érdekes lehet mondjuk azt is kihangsúlyozni, hogy a működő tőke befektetés 39%-a az EU-ban az a Mexikóban az EU-ból származik, tehát 39%-ról van szó. Tehát nem olyan nagy a különbség az EU és az USA működő tőkebefektetései között, 39 és 46%-ról van szó. Ez azt jelenti, hogy ha gazdasági sokhatás jelentkezik Mexikóban, akkor az az EU gazdaságát is érinteni fogja, mert ezen cégek importálnak, exportálnak a, az EU-ba. Az eszmecsérek, amiket lefolytattunk, nagy részben Donald Trumpról szóltak, ahogy említettem, illetve arról, hogy Mexikóra és az EU-ra az ő politikáinak milyen hatása lehet, ugye a vámtarifa, amit Mexikóra kivetnének, illetve a globális adó, amely az összes USA-ba exportáló országot érinteni, ugye ő szeretné az USA kereskedelmi deficitjét csökkenteni. Mexikó nagyon motivált, tehát szeretné minél, mielőbb véglegesíteni a tárgyalásokat, és úgy gondoljuk, hogy ez optimista meglátás lényegek, lényegiekben egyetértünk. Ez az upgrade tulajdonképpen egy nagyobb kirakós része tulajdonképpen Mexikó esetében szeretné diversifikálni az exportját, mert nagyon nagy része az exportjának az USA-ba irányul, 80% körüli ez, tehát hatalmas függősége van az USA-tól. De ez nem arról szól, hogy választania kell az országnak az USA vagy az EU között, tehát nekünk sem az USA és Mexikó között kell választani. Nagyon bölcsen a mexikóiak igyekeznek minél többet abszorbálni ebből a sok, sok hatásból, ami az USA felől érkezik, és igyekeznek kapcsolataikat Washingtonban kihasználni a nagyobb gazdasági sok elkerülésére. De hát nyilván a, ez ettől függetlenül igyekeznek az USA-tól egy picit eltávolodni másfelé is, az EU felé és Latin Amerika felé is, Ázsiára is tekintenek, és Kína felé is ö, lépnek. De azért van még nyomásgyakorlási lehetőség, és nagyon nagy a motiváltsága eh, Mexikónak. Van egy fontos szempont, amit gyakorlatilag mindenkitől hallottunk, mondjuk különböző megfogalmazásban, a civil társadalomtól is és a vállalatoktól is, eh, mexikai tárgyalópartnereinktől szinte mindegyiküktől elhangzott, a kereskedelmi ataségtól, a nagykövetektől, és így tovább. Az úgymond érték komponensei ennek a megállapodásnak nagyon fontosak mindenki számára. A delegációnkban minden politikai frakció képviseltetve volt, és egyetértett segítettünk abban, nagyon örülök, hogy a bizottság itt van, és a bizottság is hogy ezt teszi, hogy az emberi jogok, a dolgozók jogai, a 98-as híres hírhet tiló egyezmény ratifikálása, amely még nem történt meg Mexikóban, tehát ezek nagyon fontos elemek. Ebben a házban is azt hiszem az a vélemény, hogy a korszerűsített megállapodást nem támogatjuk, ha nem történik meg a ratifikáció, a korrupció ellenes fejezet nagyon erős legyen, a környezetvédelem nagyon erős legyen, betartható rendelkezésekkel, szankciók alkalmazásával, amennyiben ezek nem, ezeket nem tartják be. Az üzleti ágazat azt hangsúlyozza Mexikóban, hogyha a munkajogokat, emberi jogokat vagy környezetvédelmi szabályokat nem tartja be Mexikó, akkor ez tisztességtelen verseny az EU felé. A civil társadalom pedig a jogokra hívja fel a figyelmet, tehát azt hiszem, hogy konszenzus alakult ki. Az EU szempontjából ugye mi minden félnek megfogalmaztuk ezt a védelmet, tehát ugye, véleményt, hogy az EU kereskedelem politikájának legitimitásáról van szó. Tehát osztjuk az értékeket Mexikóval, a közös értékeinkről van szó, és a gazdasági, gyakorlati részletekről, tehát ugye a praktikumról, hogyha a KKV-k, a közbeszerzés, a nemzeti szint alatti közbeszerzés sikerül, hogy bekerüljön a megállapodásba, akkor ezt gyakorlatilag tönkre teheti a korrupció vagy a rossz kormányzás. Tehát nagyon szépen összeilleszkednek ezek a darabok, nem hangsúlyozhatnám jobban ezt. Ugye, ahogy a mexikai feleknek is elmondtuk, hogy a bizottság is elmondta, hogy mi kell, hogy benne legyen a megállapodásban, ahhoz, hogy ez a ház támogatni tudja. A korszerűsítés lényegéről. Tehát ugye van egy-két dolog, ami még kimaradt, a piaci hozzáférés, különösképpen a mezőgazdaságban, és az ipari tarifák liberalizálása már megtörtént, a szolgáltatások, befektetések, SPS, IPR, ide a G is beletartozik, az állami közbeszerzés, nemzeti alatti szinten nyersanyagok, LNG, KKV-k. Az SPS kérdésekben eszmecserét folytattunk a tárgyaló partnerekkel, és a szokásos aggályokkal találkoztunk, tehát hogy semmilyen standardot ne változtasson meg ez a tárgyalás, tehát az erről szóló fejezet, az azzal foglalkozzon, hogy hogyan hagyják végre a szabályokat, nem pedig a szabályokkal magukkal. Voltak problémák, ugye? Remélhetőleg ez az új SPS fejezet majd lehetővé teszi a gondok megoldását. A civil társadalomtól több kérdést is kaptunk, de egyébként saját aggájaink is voltak ezzel kapcsolatban, tehát ugye nyilván a civil társadalommal megállapodás legitimitását megkérdőjelezheti, tehát az aggályokat az átláthatósággal kapcsolatban vetették fel. Egész pontos, konkrét listám van arról, hogy milyen átláthatósággal kapcsolatos lépéseket tett, intézkedéseket hozott az Európai Bizottság. Hát többet lehetne még tenni, de azért már ez sem rossz. Mexikai kollégáinkkal, tárgyalópartnereinkkel ezt mindig megbeszéltük, hangsúlyoztuk, hogy nagyon óvatosan kell eljárni, igyekezni kell a civil társadalmat folyamatosan tájékoztatni a tárgyalásokról igyekeznek egyébként Brüsszelben is és Mexikóban is több eseményt is szervezni. A civil társadalom tájékoztatására, és fontos ez a konzultációs folyamat, tehát ennek be kell következni, mert egyébként tényleg komoly legitimitási problémák fognak felmerülni. Aztán a tárgyalás ütemterve is gondot jelentett, hogy ha túlságosan gyorsan zajlanak ezek a tárgyalások, akkor a civil társadalom ennek nem fog örülni. Ugye azt mondják, hogy őket meglepetésként éri egy ilyen megállapodás, tehát a mindkét félnek oda kell erre figyelni, ezt elmondtuk a mexikói félnek és a bizottságnak is hangsúlyozni fogjuk. Azt hiszem, talán a a lényegi pontokra felhívtam a figyelmet, az eszmecserék lényegét, tehát itt összefoglaltam, de nagyon szívesen válaszolok kérdésekre, hogyha a kollégáknak van kérdése. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a delegáció többi tagja kívánne még kiegészítéssel élni. Tessék. It was a very timely... Nagyon időszerű volt ez a látogatás Mexikóban. Én csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy nyilván jó minőségű megállapodást akarunk kötni, viszont vannak időnként különleges lehetőségek. Most ez egy ilyen lehetőség, nagyon szeretnék korszerűsíteni a megállapodást, új területeket ide bevonni, a szellemi tulajdonjog és egyéb területek, és ezt a lehetőséget meg kellene ragadnunk. Tehát én ezt üzenném a bizottságnak, hogy próbáljunk az ambíciójukkal megfelelő szinten lépni, reagálni. Nyilván az emberi jogi téren vannak megválaszolandó kérdések, de hatalmas itt most a potenciál, nagy lehetőségek rejlenek ebben a helyzetben az EU számára, tehát ezeket használjuk ki, és bizonyítsuk be a világnak, hogy igenis lehet velünk kereskedni, üzletet kötni, és ne felejtsük el azt sem, hogy Mexikó Latin-Amerika kapuja, és az EU-nak ez is nagyon fontos. Köszönöm, Szelafranka úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Én nem tudtam részt venni ezen a látogatáson Mexikóba, de nagyon pozitív tapasztalatokat hallottam. Mexikó nagyon aktív partnere az Európai Uniónak, és uh, ugye a társulási megállapodás gyakorlatilag az, az elsők egyike, amelyet uh, megkötött az EU és Mexikó, és uh, a jelenlegi megállapodást vizsgáljuk felül és frissítjük, erről van most szó. Azt hiszem az időzítéssel vannak itt gondok, tehát egy megállapodás áttekintése, felülvizsgálata és frissítése túl sokáig tart. Strasbourgban a plenáris ülésen a Kanadával kötendő megállapodást jóvá hagytuk. Ez az egész ugye 7 évig tartott, és még a ratifikációkra nem is került sor. Mexikó nagyon fontos alkotmányi reform, alkotmányos reformokat hajtott végre, és ezek most több lehetőséget biztosítanak az Európai Uniós vállalkozások számára. El kellene tehát gondolkoznunk azon, hogy mennyi ideig tart egy ilyen megállapodás felülvizsgálata, én erről már beszéltem a kollégákkal. És hogy az előadó is mondta, annak érdekében, hogy megpróbáljuk a tárgyalásokat lezárni az elnökválasztások előtt, ugye ezekre júliusban kerül majd sor jövőre, azért fel kellene, hogy gyorsítsuk a dolgokat. Mexikóra most Mexikó helyzete most ugye megváltozott az amerikai elnökválasztások után. Nekünk itt az EU-ban szintén megvannak a magunk gondjai, és az a 28 tagállam nevében a bizottság tárgyal, hát talán valami fajta realistább, reálisabb időbeosztást tudna nekünk adni a bizottság, amely figyelembe veszi az előadó véleményét, illetve a ma délelőtt felszólaló kollégák véleményét. Tehát vegyük ezt figyelembe, ez persze kihat majd a mi munkánkra, mert a Juncker Bizottságnak most már kevesebb, mint két éve van hátra a hivatalban, az EU-nak az az érdeke, hogy minél előbb előrelépést érjen, és nyilván a preferenciális megállapodásokkal kapcsolatban is haladjon, tehát szerintem fel kell gyorsítani a dolgokat. Takula úr. Thank you. <clears throat> Thank you, Chair. I find... Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos nem használhatom anyanyelvemet, ezért megpróbálok angolul szólni néhány szót. Nagyon hasznos volt ez az út, és egyetértek azzal az elemzéssel, amit a kollega adott az útról. El kell, hogy mondjam, hogy pozitívan lepett meg, hogy mekkora lehetőség van Mexikóban. Fontos ezt most külön leszögezni, hogy ebben a jelenlegi pillanatban, politikai, geopolitikai helyzetben érdemes megújítani a szabadkereskedelmi egyezményünket Mexikóval. Láthatóan Trump elnök úr Mexikó ellenes, enyhén szólva, nem hidakat, hanem falakat akar építeni. No, even over the, over... Ö, már lassan ott tartunk, hogy az egész Atlanti óceánban is építene egy nagy gátat. Ö, mi ne építsünk ilyen gátakat, nyissuk meg a mélyebb és kiterjedtebb együttműködés előtt az utat Mexikóval. Számomra nagyon meggyőző volt látni, hogy micsoda potenciál van az országban. A bizottság tudja, hogy mi a feladata, legyünk ambiciózusak ezen a területen. Köszönöm. Heidi Hautala kap szót. Köszönöm elnök úr, és Mojsza úrnak is, és a többi kollégának is, hogy elmondták tapasztalataikat. Igen, most szerintem érdemes Mexikóval tárgyalni, és felgyorsíthatjuk a folyamatot, lehet, hogy nem ért ezzel mindenki egyet, de most a CETA kapcsán sokat tanultunk. Az átláthatóság hiánya a tárgyalások során hibáját most kerüljük el, és találjuk meg a jó egyensúlyt a vállalkozások és a polgárok érdekei között Mexikó kapcsán is. Egyetértek Mojza úrral abban, hogy ambiciózus korrupció ellenes fejezetet kell írni, és a fenntartható fejlődésről szankciós túl. Ez akár a jövő EU kereskedelmi megállapodásainak egy modellje is lehet. Most ugye lendületben vagyunk, lesz, vontuk a múlt hibáiból a következtetéseket, Kanadával pályán vagyunk ne felejtsük azonban azért el, hogy 98%-os a büntetlenségi arány Mexikóban, és sok beruházó jogosan panaszkodik, hogy nem eléggé biztonságos a kereskedés, a beruházás, tehát ne menjünk azért fejjel a falnak sem. Itt a mexikói kormánynak is súlyos felelőssége van, hogy a korrupció ellen fellépjen, mielőtt bármit kereskedünk velük. Köszönöm szépen! Itt akkor a bizottságnak megfogalmazódott a házi feladat, gyorsan kéne lépni ugyebár, és ugyanakkor a, az átláthatóságot kéne megteremteni, és a parlamentünk számára különösen fontos szempont a munkavállalói jogok figyelembevétele és a korrupció ellenes harc kikényszerítése. Úgyhogy akkor most várjuk a szövegjavaslatokat a bizottságtól. Jörgenzen úr, hogyan látja ezt, hogy van erre esély? Köszönöm, elnök úr. hogy megszólalhatok én is. Érdeklődéssel hallgattuk az önök úti beszámolóját. Részünkről is elmondhatom, hogy ideje volt már egy ilyen látogatásnak. Fontos Mexikó felé jeleznünk, hogy érdeklődünk irántuk, szeretnénk tárgyalni itt Európában, és ehhez kiváló volt eh, ez a vegyes párti interdelegációs út, hogy ezt jelezzük. Eh, nagyon oda kell figyelni, hogy minden ágazatban, minden területen eh, jó tartalmakat fogalmazzunk meg. Ugye tényleg elavult már a Mexikóval kötött megállapodásunk, bőven van rajta javítani, modernizálni való. A fenntartható fejlődés gondolatát bele kéne fogalmazni sokkal konkrétabban az emberi jogi elvárásainkat, tehát a politikai kérdéseket ki kell domborítani. Ami az átláthatóságot illeti, mi komolyan vesszük figyelmeztetésüket, de talán észrevették, hogy megkapták az első tárgyalási kör valamenti dokumentumát, a második kör tervezett dokumentumait is. Még nem minden dokumentum készült el, és pláne nem mindegyik végleges, de amit látják, mindent megteszünk azért, hogy önök időben tájékozódhassanak az áprilisi tárgyalási kör előtt, és várjuk az önök folyamatos inputját. Köszönöm. Az IAS is képviselve van ma? Igen, ott vannak, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. A Közép-Amerika és Karib térség részlegének a vezetője vagyok a külügyi szolgálatnak. Köszönöm, hogy megadja nekem is a szót. Egy Magarini asszonyal való közös műveletről van szó, őt bízták meg a tárgyalásokkal, és az amerikai térség ügyvezető igazgatójának delegálta ezt a feladatot Magarini asszony. A kollégámhoz hasonló, kollégáimhoz hasonlóan természetesen figyelembe veszük azokat a, és feljegyeztük azokat az ajánlásokat, amelyeket az alapelvekkel kapcsolatban mondtak el, amelyek közösek Mexikóval, emberi jogok, ezek között a társadalmi és gazdasági jogok, az átláthatóság irányi, iránti igény. Tulajdonképpen a civil társadalmi szervekkel rendszeres üléseink vannak, és, és eh, tájékoztatjuk őket a folyamatról. A munka előre haladtával nyilvánvaló, hogy nem lehet dokumentumokat átadni, ha azok még tárgyalás alatt vannak, de a civil társadalommal a lehető legtöbb információt megosztunk, annak érdekében, hogy ne érje őket meglepetés, amikor a következtetésekre jutunk. A menetrenddel, időzítéssel kapcsolatban biztosíthatom, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a megállapodás politikai együttműködési részét. A dokumentumokat a tanács eh, karibtérségét felelős csoportjának kell beterjeszteni, erre hamarosan sor kerül. Hogyha a világ, ha tisztáztuk velük is a dokumentumot, akkor a mexikai félnek gyújtjuk be, és azt reméljük, hogy eh, még nyár előtt sikerül majd eh, a legtöbb pontját a megállapodásnak tisztázni, és annak érdekében, és akkor még év vége előtt lezárhatjuk a megállapodást. Köszönöm szépen, köszönöm, és remélem, hogy a bizottság és az IAS megfelelően tud majd időben együttműködni. És köszönjük szépen a, azt is, hogy támogatja a mexikói delegációnkat nagyon jól szervezett volt az út. Köszönjük szépen. Valami fontos dolgot kellett volna az első hozzászólásomban elmondani. Igen, az új beruházási bírósági rendszer. Ragaszkodtunk az, hogy a CITA és a CITA Plus, tehát minden javításával, mindennel együtt, amit az ICS-szel kapcsolatban például fogunk végezni, tehát határozottan ez legyen ennek a, a tárgyalások kiinduló pontja, nem akarunk semmi olyat tenni, ami a, a régi rendszer szerint ennek a, a része. Egyértelműen érték a lényeget, tudják, hogy ez alapvetően fontos számunkra az EU-ban és az Európai Parlamentben. Ami pedig az emberi jogokat illeti, nos, csak a politikai rész, hogyha nincs más lehetőség, akkor legyen arra mód, hogy felfüggesszük a megállapodást. Még az EU vállalatok is ragaszkodtak ahhoz, hogy az emberi jogi kérdéseket vegyük figyelembe. Nyilvánvalóan van egy kapcsolat, amit figyelembe kell venni, ezt kérem, hogy nézzék meg. És természetesen minden egyéb fenntartható fejlődés kérdés, korrupció ellenesség benne kell, hogy legyen a szankciók és a teljes egész szilárd alapokon kell, hogy nyugodjon. Nem lehet mesterségesen leválasztani a, a, a kereskedelemtől az emberi jogokat. A jövő modell megállapodása lehet. Ha ezt akarjuk, akkor ezt nem tudjuk elkerülni. Emberi jogok, munkaügyi kérdések, környezet, enélkül nem lehet másféle formában tárgyalni, nem lehet más politikai dimenziókat alkalmazni, a kettőt mindenképpen együtt kell használjuk. Igen, köszönöm szépen, ezzel tulajdonképpen le is zárhatjuk ezt a pontot, és a 18-as napi rendre térünk át. Emlékeznek arra, hogy a 17-es pontot a következő ülésre halasztottuk, mert az előadó megbetegedett. A 18-as napi rendi pont a világ másik oldalára vezet minket az ázsiai térségbe, különösen a, az EU-Malázia szabadkereskedelmi megállapodás az ASEAN, EU és az ASEAN közötte, hiszen a többi ASEAN országban is tárgyalunk. Emlékeznek talán arra, hogy eredetileg közös EU-ASEAN kereskedelmi tárgyalásokat szerettünk volna elindítani ami különböző okoknál fogva nem volt lehetséges. Az a helyzet, hogy Szingapurral van már megállapodásunk, nem az Európai Parlament, nem, nem az Európai Parlament, hanem a bizottság. És ismert, közismert, hogy jóváhagyás véget az Európai Bíróságnál van Vietnámmal, már megkötöttük fordítás alatt van, a scrubbingre utalok csak, Tájföld és a Fülöp-szigetekkel is folytatunk tárgyalásokat, és Indonéziával is. Tehát van jelentős mozgás. Úgyhogy elmélyedjünk ebben a kérdésben. Először Diret úrnak adom meg a dél és dél-kelet ázsiai térség részlegvezetőjének adom meg a szót, hogy a helyzetet megvilágítsa. Köszönöm. Thank you, Mr. Chair. Mm, good morning and thank you for... Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek, és köszönöm a lehetőséget, hogy tájékoztathatom önöket az ASEAN országokkal fenntartott kapcsolatainkról, különösképpen Malajziát érintően. Maláziát majd ki fogom emelni, de hogy az elnök úr is utalt rá a bevezető megjegyzéseiben, röviden azért összefoglalom, hogy az ASEAN régióban hol is tartunk. Tehát igen, 2009-ben láttuk, hogy nagyon eltér az ASEAN tagok véleménye, tehát egy kicsit megálltunk a tárgyalásokban, de ez nem azt jelenti, hogy hátradőltünk ölbetett kézzel. Két oldalú megközelítést kezdtünk alkalmazni, tehát így jutottunk most oda, hogy két megalapodást már lezártunk, Szingapúrral és Vietnámmal, van még két tárgyalás Indonéziával és a Fülöp-szigetekkel, ami zajlik, kettő tárgyalást felfüggesztettünk Tájfölddel és Malajziával különböző okokból. Ne felejtsék el, hogy még három ASEAN ország, ugye a legkevésbé fejlett országok közé tartozik, ők továbbra is a teljes vámmentes rendszerben kereskedhetnek az EU-val, és mi már esetében pedig nagyon közel állunk a befektetés támogató megállapodáshoz, nagyon aktívak vagyunk tehát kelet ázsiában és az elkövetkezendő években így kívánjuk folytatni a munkát. Hosszú távú célkitűzésünk továbbra is az, hogy legyen regionális megállapodás az EU és az egész ezer régió között, de hát ahhoz, hogy ideig eljussunk, az építő, ennek az építő elemeiből kritikus tömeget kell elérni. A külön-külön megkötött szabadkereskedelmi megállapodások, tehát építőelemek. A, a, van egy transpecifik megállapodás. Itt különböző időbeosztással van meghatározva a két oldalú piaci hozzáférés. Tehát ez is mutatja azt, hogy az egyenként létrejött építőköveket majd hogyan akarjuk be, hogyan emeljük be a regionális megállapodásba. A Egyébként március 10-én Manilában lesz egy találkozó az ASEAN partnerekkel, ugye az EU és ASEAN gazdasági miniszterek konzultációjáról van szó. Ahogy azt már korábban is mondtam, most már itt van két lezárt megállapodás, megkötött megállapodás, hogy ez még nem elegendő, nem elegendő a kritikus tömeghez, és így jutak el Malajziához. Malajziával már hét tegyelesi forduló lezárult, mielőtt az ország azt kérte 2012-ben, hogy a bekövetkezőndő választások miatt függesszük fel a tárgyalásokat, és azóta a TTIP-re, re koncentráltak, 2010-ben csatlakoztak a tárgyalási folyamathoz. Malajzia azóta a TPP-t le, zárva eléggé um, elégedett volt a tárgyalási eredményekkel, viszont nem csak azért, ugye, mert a GSP preferenciákat elvesztette, ugye, mert most már középjövedelmű országnak minősül, újra az EU ajtaján kopogtatott azért, hogy be tudjuk-e újraindítani ezt a tárgyalássorozatot, mert a TPP amúgy, sem, amúgy is függőben van jelenleg. Malajzia egyébként lát is versenyt a Vietnám és az EU között megkötött megállapodásból, illetve abból fakadóan, hogy például más országok, amit például Indonéziával beindítottuk a tárgyalásokat. A kihívások ugyanazok továbbra is. Tehát a kérdés az ugye, hogy amikor megkezdjük a tárgyalásokat, akkor ne kerüljünk újra a felfüggesztés, ne jussunk el a felfüggesztésig a véleménykülönbségek miatt. Reméljük, hogy Malázia tehát el tud mozdulni az álláspontjától, nem csak attól, ahol 2012-ben állt, hanem abban is reménykedünk, hogy a kereskedelem politika is fejlődött, tehát a fenntartható fejlődés, energia, nyersanyagok, KKV-k esetében azért változott a helyzet. És vannak olyan területek, ahol reméljük, hogy Malazia még több kötelezettséget tud vállalni, mint a TPP-vel kapcsolatos vállalásai, például a közbeszerzés vagy a földrajzi megjelölések. Volt már több találkozó tavaly a főtárgyalók között, ahol az elért eredményeket összegezték, a, legutóbb, a nem, legutolsóra nemrégiben került sor, és azt tapasztaltuk, hogy Malajziában megvan a szándék arra, hogy ezeket a témákat megvitassák, viszont konkrét kötelezettségvállalást nem tapasztaltunk az általán felsorolt pontokon. Malajzia újra megfogalmazta azokat a korlátozásokat, amelyekhez ragaszkodnak a kényes helyzetük miatt. Mustafa miniszterrel március 10-én találkozik majd ugye a bizottság, ahogy mondtam, a miniszterek találkozója, meglátjuk, hogy sikerül-e a megfelelő politikai visszaigazolást, biztosítékokat megkapni. Hát eléggé vékony ez a kis sáv, ahol egyensúlyozunk. Egy gyorsan növekvő gazdaságról van szó, amely ígéretes lehetőségeket rejt magában, tehát vannak itt gazdasági érvek, hogyha a megfelelő ambíció meg lesz, legalább olyan, mint ami Vietnam esetében megfolt, megvolt, akkor jó, ha túl kevéssel megelégszünk, akkor ez is negatív jelzés lehet a többi félnek, amelyekkel a két oldalú tárgyalásokat folytatunk. Tehát eh, Indonéziára gondolok például. Tehát a március 10-e után szívesen tájékoztatom újra a szakbizottságot, arról, hogy változott a helyzet. Malajziára összpontosítottam, de szívesen válaszolok a többi országot érintő kérdésekre is, amelyekkel tárgyalunk, és a monitoring csoportban majd még holnap tovább lehet eszmét cserélni. Köszönöm szépen először Kamal úrnak adom meg a szót, mert ő Malajzia állandó előadója, és utána pedig David Martin fog következni aki a hat ASEAN ország plusz Szingapúr állandó előadja, de először Kamal úr. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm a bizottságnak is a jelenlétet. Uh, I think hát én nem gondoltam, hogy itt fogunk ülni, akkor, és erről fogunk beszélni. Talán Kazak úr volt az előadója a témának, amikor 2012-ben felfüggesztették a tárgyalásokat Malajzia és az EU között. Úgy nagyon örülök annak, hogy e, itt ülünk a teremben, és e, most megint erről a témáról beszélünk. Az én frakcióm az mindig nyitott volt a e, szabadkereskedelmi megállapodások irányában, de persze én ezt volt kereskedőként és akadémiskusként mondom, hát a valódi kereskedelmi megállapodás az az lenne, hogy egy papíron leírjuk, hogy én is megnyitom a piacaimat, és a, te is megnyitod a piacaidat, hát ez nem így működik, hogy ágazatról ágazatra haladva tárgyalunk. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy mi, miért is szerettük volna annyira megkötni ezt a megállapodást. Az ASEAN országok között Malajzia a leg, harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere az EU-nak, és az ASEAN régió stabilitásában is fontos szerepe van. Az import egyre nő, 16%-kal nőtt 2014 és 15 között a Maleziából idejövő import, és ennek nagy része ipari termék. 8 milliárd euró az az összeg, ami e-, az EU-ból Maleziába befektetésként eljut. Ezt csak azért mondom, hogy gazdasági szempontból komoly jelentőségű mindez a 2010-es malajziai gazdasági terv esetében is ugye előre haladtunk, 2020-as határidőt szapott magának a kormány, és itt vannak politikai elkötelezettségek, a szolgáltatási szektort gyorsan kívánják liberalizálni. Az EU-ban az új munkahelyek 90% a szolgáltatási szektorban jön majd létre, tehát látható, hogy mennyire vonzó ez a lehetőség. Ha Malajziával nézünk szembe, akkor ugye mindig felmerül a pálmaolaj témája, ugyanúgy, ahogy más országok esetében is a lényeg az, hogy ne előítélekre alapozzunk, hanem a helyszínen vitassuk meg ezt a kérdést. Tehát nézzük meg az erdők szintjét. Malajziában nem csökken az erdőállomány, sőt, inkább nő. Az ENSZ adatai szerint 90 óta nőtt az erdőállomány. Nem olyan katasztrofális a helyzet, mint ahogy egyes képviselők ebben a házban gondolják, és egyáltalán nem olyan a helyzet, mint más országokban, ahol legitimek az aggályok a kis gazdálkodók esetével kapcsolatban tényleg jogosak az aggályok. Nagy cégek, nagy civil szervezetek eléggé imperialista módon viselkednek a kis gazdálkodókkal szemben, tehát vigyázni kell, hogy az EU ne álljon be ebbe a sorba, tehát ne a, a fehér nyugati imperialista köntösében jelenjen meg, hanem tisztességgel bánjon ezekkel a kisgazdákkal. Ugye 1970-ben 49,3% volt a szegények aránya, most pedig 5,9%, tehát ez nagyon nagy javulás, még így is nagy a szegények aránya, de érdemes kihasználni ezt a lendületet most a CETA szavazásban sikerre jutottunk, hát akkor használjuk ki ezt a lendületet a többi megállapodásra. És ahogy a bizottság képviselője is elmondta, legyünk világosak, hogy a legutóbb nehéz, kényes problémák voltak ugye mindkét oldalon, és ezért függesztették fel a tárgyalások. A Marston biztos hogy elmondta, annak idején, hogyha újraindítjuk a tárgyalásokat, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy mind a két fél készen áll-e a megállapodás megkötésére, tehát nincs értelme annak, hogy ugyanazokba az ügyekbe akadjunk bele és ragadjunk le, ahogy a bizottság is említette. Néhány mondta azt is, hogy kapcsolatot vett fel a két fél, egymással. Én tudom azt is, hogy ugye a bizottság Manilában találkozni fog a gazdasági miniszterrel, de azért kérdezem, hogy tényleg látnak hozzáállásbeli különbséget most a malaziai félnél a felsorolt nehézségek kapcsán? És azt is jó lenne tudni. Hát én tudom, hogy Najib Razak miniszterelnök azt mondta, hogy szeretné ezeket a tárgyalásokat újra beindítani. Talán lehet, hogy túl korai ez a kérdés, hogy nem tudnak még választ adni erre, de azért engem érdekelne, hogy hogy látják azt, hogy ezeket a súlypontokat, amelyek megakadályozták a tárgyalás lezárását vagy folytatását, hogy tudják feloldani. Tehát köszönöm, Kamal úr, és akkor most a szingapúri képviselőnk állandó előadón következik. Ima képviseletében is, Ima Rodriguez képviseletében is beszélek, mert ő egyébként, amikor itt van, most nem tud itt lenni, akkor árnyék előadó a frakcióm nevében azt mondom, hogy hát nyilván nagyon fontos gazdasági van szó az EU szempontjából, és nincs más választási lehetőségünk, tehát itt muszáj foglalkozni ezzel a régióval kapcsolatokat felvenni. Viszont az emberi jogi helyzet, a munkajogi helyzet, és úgy általában a civil társadalomnak biztosított lehetőségek nem javulnak ezekben az országokban, nem javultak ezekben az országokban az elmúlt években, és ez komoly aggályokra ad okot. Ami Malajziát illeti konkrétan, én ma szeretné hangsúlyozni, hogy amennyiben újra megnyindulnak a tárgyalások, akkor ennek kellene, hogy legyen egy előfeltétele mégpedig az, hogy nem csak a fenntartható fejlődési fejezetet lenne, ha, legyen hajlandó a malajziai kormány tárgyalni, hanem egy nagyon, ami eredetileg is benne lett volna a szövegben, hanem ö, szakszervezetek, emberi jogi aktivisták, ö, környezetvédők, ö, és így tovább egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, tehát ö, egy megerősített fejezetet kellene, hogy ö, hajlandó legyen letárgyalni a másik fél. Ami a pálmaolajat illeti, szerintünk nem kell ezt konkrétan ö, említeni, de ugye megvolt a vietnámi szabadkereskedelmi megállapodás, amelyben egy nagyon jó, kemény megfogalmazású fejezet van a vadvilág, az élőlények támogatásáról, és így tovább. Ezt talán át lehetne venni. Ami a GI-okat illeti, örülünk annak, hogy a bizottság tovább kíván lépni. Szingapur ugye elfogadta az EU-s földrajzi megjelöléseket, tehát jó lenne Malajzia esetében is előrelépni. Ami pedig engem illet, először is ugye Szingapur, hiszen ezért vagyok felelős, nagyon tür, nagy türelemről tett tanúbizonyságot Szingapur, tehát ugye egyrészt a hogy a, bizot, a bíróságot is megvárták, nem örültek nagyon, de e, tulajdonképpen e, nagyon türelmesek voltak, és a bizottságtól szeretném azt e, tudni, hogy ahogy a bíróság meghozta az ítéletet, nem lesz már semmifajta több késlekedés, és a parlament elé fog kerülni a kérdés. Kérem, hogy erről biztosítsanak. És akkor még egy kérdés, hogy a, ha a bíróság megerősíti azt, hogy ez egy vegyes megállapodás, akkor a bizottság meggondolja-e, hogy két részre osztja ezt, tehát ugye a vegyes részre és az EU-val kötendő másik részre, annak érdekében, hogy fel lehessen gyorsítani ennek az alkalmazását. Aztán pedig milyen már Tudom, hogy ugye a befektetési megállapodás az az EU vállalatoknak aránytalanul kedvez, a, milyen máriakhoz képest az EU-ban, de azért én azt is szeretném elmondani, hogy két Ashton ilyen már Task force a tagja voltam, és az egyik szándék vagy cél az az volt, hogy milyen már megnyíljon az Európai Unió felé, befektetések felé lehetőségeket nyisson, de hogy megvalósulhasson befektetések komoly kritériumok mellett, tehát az EU alapértékei mellett emberi jogok, és így tovább nem használtuk a vállalati fe, szociális felelősségvállalást, de gyakorlatilag erről volt szó. Úgyhogy engem érdekel az, hogy mondjuk ezzel párhuzamban, a befektetési megállapodással párhuzamban talán lehetne valami olyat alkalmazni, mint ami Kolumbiával megvalósult, tehát egy ilyen roadmap, nem csak az emberi jogokról, hanem a felelős befektetések ről Myanmarban, tehát hogy ösztönözzük az EU-s vállalkozásokat, hogy felelősen fektessenek be az országba az alapvető munkajogokról és munkajogi gyakorlatokról már beszéltünk, ugye ez hasonló, mint a bangladesi fenntarthatósági kompakt. Tehát kérdezem a bizottságtól, hogy esetleg túl tudnánk-e lépni az EU-s vállalatokon, tehát megnézni a tágabb képet, mert amit én hallok Myanmarból az, hogy sok európai vállalkozás felelősen viselkedik, de a beszállítóikra például, beszállítóiktól például nem várják el ugyanezt, és gyakorlatilag így mossák kezeiket mert a beszállítók mondjuk alacsonyabban fizető dolgozókat használnak, a gyakorlataik nem felelnek meg minden feltételnek. Hát nagyon sok ország van ebben a régióban, nagyon sokáig beszélhetnék. Az utolsó megjegyzésem az a Fülöp-szigetekre vonatkozik. Ugye egy-két évvel ezelőtt a bizottság igyekezett meggyőzni bennünket, hogy indítsák be a tárgyalásokat, Hát az az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy nem volt itt az ideje, nincs itt az ideje a Fülöp-szigetekkel folytatott tárgyalásoknak. Remélem, hogy a bizottság ezt komolyan meggondolja. Nem csak az emberi jogi helyzetről van szó, hogy ez rossz, és hogy az elnök elfogadhatatlan nyilatkozatokat tesz, tehát gyakorlatilag szinte diktátor rendszerbe csúszik ez az ország, még nem ö, jutottak el az EU és Fülöp-szigeteki kapcsolatok a mélypontra, de azt hiszem, hogy romlani fognak, és szerintem egyáltalán nem időszerű az, hogy most itt tárgyalásokat folytasson a két fél. Biztos a bizottság is tiszteletben van, tisztában van Lima szenátor helyzetével, tehát akkor ugye igen hangos kritikus a rendszernek, és most le is tartóztatták az ellenzékkel szemben, tehát keményen fellépnek ebben az országban, és nem csak arról van szó, hogy kereskedelmi vagy kábítószer kapcsolatos bűncselekményekért ítélnek el embereket, hanem a politikai ellenfeleket letartóztatják és bebörtönzik, úgyhogy szerintem nem kellene tárgyalni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Anna-Marie Minernek adok szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Ik heb grote moeite met... Nagyon szép ez a megállapodás, de nem ad semmiféle előnyt. A bizottság által választott megközelítés pedig az európai multinacionálisok, nem pedig a KKV-k, a munkavállalók és azoknak az országoknak az érdekeit képviseli, amelyeknek egyelőre a fejlett gazdaságokkal problémái vannak versenybe szállni. A multinacionálisok az érdekei vannak az előtérben. A szabadkereskedelmi megállapodása kapcsolatban egy gyakorlati kérdésem is van. 2013. októberében a tanács a beruházás védelemre is kiterjesztette a mandátumát. A jól működő demokrácia érdekében a, a közszolgálatok azonban még ezekben az országokban nem olyan fejlett, mint nálunk. A külföldi be, ö, fektetők számára, éppen ezért nagyon fontos, hogy milyen a gazdaságvédelme és a demokrácia. Vannak olyan kis országok, amelyek nagyon sokat fizetnek azért, hogy öm, ö, ö, jelen legyenek. Az ISDS segíti az európai multinacionálok, multikat, de a problémákat azonban nem sikerül mindannyiuk számára megoldani. A transnacionális intézményt is ezt mondta. Ezért azt kérem, hogy ne vegyék fel a tárgyalásokba a beruházás védelmet, de a nemzeti jogrendszernek szabjanak bizonyos követelményeket. A következő dolog a vállalatok belső szabályozai, a vállalatok emberi jogi jogok tiszteletben tartása, ahogy Martin is mondta. Az európai vállalatok nagyon gyakran negatív szerepet játszanak például az, a pálmaolaj és a textilágazatokban, Vietnámban, Fülöp-szigeteken, Tájföldön. Kérem azért, hogy a, a fenntartható fejes, kereskedelem fejezet alatt ezt is a, vegyék fel a tárgyalásokban, a bilaterális tárgyalásokban. Köszönöm szépen. Dankeschön. Köszönöm szépen. Ugyanakkor az ISDS kérdése ezzel együtt egy kicsit másképp jelentkezik. A tavalyi évben egyedül 92 új esetről számoltak be, és az energia karta kapcsán a nagy energia szolgáltatók, de a kicsik is ö, sokszor ennyi szóval zavarba jöttek a kérdések kapcsán, úgyhogy itt az ideje annak, hogy az energiakartát megújítsuk, végrehajtását kicsit korcsú alá vegyük. De ma nem ez a fő témánk, most Heidi-nak adok szót. Köszönöm! Kétségtelen, hogy a Trans-Pacific a TIP megállapodás elutasítása Trump által. Most az azán országokra is hat a TTIP elutasítása. Ugyanakkor a lehetőségünk arra, hogy a munkajogi körülményeket, a környezeti elvárásokat most ezekkel a partner nélkül maradt országokkal kikényszerítsük a saját kereskedelmi megállapodásainkban. Hassunk oda, hogy ez így legyen. Kamal úr említette a pálmaolaj kérdést. Szerintem ez itt nem arról szól, hogy csúnya a környezetvédő csoportok Malajziát azért szidják, mert tönkretezik a saját erdőiket. Sokkal inkább arról szól, hogy köz, az nemzetközi cégek között az európaiaknak is jobban oda kéne figyelni, hogy mit csinálnak. Jártam ott, és láttam a különbséget. Vannak felelős beruházások, felelős cégek, és vannak nagyon ö, hanyagok, és nagyon különböző ezeknek a cégeknek a fellépése a helyi lakossággal szemben is. Tehát ezek a megállapodások igenis hathatnak arra, hogy felelős legyen a nemzetközi cégek fellépése Malajziában, ideértve a kötelező és az önkéntes kötelezettségvállalásokat is, és hogy felelősebb legyen a pálmaolaj kitermelés. Több szakbizottságunkban van, van volt szó a pálmaolajról, és én vagyok a Fejlesztési Bizottságban ennek a témának a gondozója. Meggyőződésem, hogy a legjobb cégek maguk törekszenek arra, hogy fenntartható, átlátható termelési struktúrákat alakítsanak ki. Meg szeretném kérdezni a bizottságot, hogy mindezekre hogyan fognak odafigyelni. Ugye az erdőírtás az önmagában súlyos probléma, de különösen a pálmaolaj termelés kapcsán. Mennyire van, és milyen eszközök vannak kezünkben arra, hogy kikényszerítsük az erdők jobb védelmét, a bizottság mit tesz, mennyit investál abba, hogy egy új fejlesztési stratégia valósuljon meg Dél-Kelet-Ázsia vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy itt az intézkedések egy mixjét kell, mixjét kell megvalósítani, de hát inkább megadom a szót, vagy hát kérem a választ a bizottság részéről, hogy maga fogalmazza meg ezt. Milyen márral kapcsolatban? A helyzet az utóbbi időben romlott. A hadsereg egyre inkább ellenőrzés alá mondta a nemzeti erőforrásokat. Kérdem a bizottságtól, hogy hogyan tudjuk az európai cégeket helyzetbe hozni egy ilyen militarizált gazdaságban. Parancsoljon, a bizottságnak adok szót. Yes, thank you, thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok a kérdésekre válaszolni. Mind Malajzia, mind már vonatkozásában. Az első kérdésre, hogy van-e 2012-höz képest elmozdulás? Amikor megpróbáltuk a malájokkal felmérni a helyzetet, már egyből tárgyalási módusba lendültek, de, és mi is ezen lennénk, de nem akarunk, egyik fél sem akar elköteleződni még ebben a fázisban. Tulajdonképpen most még csak a jó szándékot jeleztük, szeretnénk magasabb politikai szintre vinni a vitát. Igen, változott a helyzet 2012-ben, azóta Malajzia a transpacifikus kereskedelmi megállapodásokat megkötötte, még hogyha ezt most Trump fel is mondja és éppen ezért sok területen a tarifák a, az RPR védelem területén elléptek arról a szintről, ahol 5 évvel ezelőtt álltak, és bizonyos intézményi korlátok is oldódtak, ami a közbeszerzés témát illeti, erről Malajziában még soha nem volt szó, most először hajlandóak erről tárgyalni, és esetleg intézkedéseket foganatosítani. Világos látszanak az alapok, amelyekre építhetünk, ugyanakkor a TTIP kapcsán látjuk, hogy az úgynevezett bumiputra politizálás nem jött be. De, de van ellépés 2012-höz képest mindenképpen. Pálmaula ügyben. A pálmaolaj kiemelt terméke Malajziának, Indonéziának egyaránt, a és nagyon offenzíven próbálja képviselni gazdasági érdekeiket. A tarifa liberalizáció is az érdekük lenne. Mindkét ország azonban maga is kivet exportvámat ezekre a termékekre meglepő módon. Tárgyalásokon erről is érdemes lenne beszélni. De hát a fenntarthatósági dimenzió nem nagyon érvényesül, már pedig ez egy komplex, fontos aspektus lenne. A fenntarthatóság nem csak környezeti értelemben értendő, hanem például a munkahelyek fenntarthatóságát is figyelembe kell venni. Mind Indonéziában, mind Malajziában elkezdődött a 2020-ig bevezetendő pálmaolaj ö, fenntarthatósági igazolások rendszerének bevezetése. Ez a privát termelőket és a kis termelőket is most új helyzet elé állítja. Tehát Nyilván ezek bonyolult kérdések, de a tárgyalóasztalon vannak, és jó látni, hogy mind Malajzia, mind Indonézia hajlandó ezeket a számukra új szempontokat, a fenntarthatósági, mégpedig az ambíciós fenntarthatósági szempontokat figyelembe venni. Tudják ők, hogy negatív kép alakult ki a pálmaolaj kereskedelemről, és szeretnék javítani az imidzsüket, tehát saját érdekük is ez. David Martin kérdésére válaszolva, a GI-akra vonatkozóan, igen, Maláziában azt mondhatjuk, hogy homokszem csúszott a gépezetbe, enyhén szólva, hogy azáltal, hogy az USA a TTIP TTIP-ből, TTIP-ből is kivonul, és a transpacifikus egyezményből is már kivonult. Szingapúr és Vietnám vonatkozásában jó megállapodásokat kötöttünk, de ezekben hivatkozás volt a TTIP-re, amelyek most hát így kiesnek, de ez akár még előnyünkre is válhat az európai GI-ok szempontjából. Ezt szeretném mondani továbbá, hogy Szingapúrral is elkezdődött a néhány évvel ezelőtt megkötött beruházásvédő megalapodás megújítása, amelyben már figyelembe vesszük azt az Európai Bírósági döntést is, amely egy vitás helyzet kapcsán megszületett amint világos bírósági állásfoglalásunk van, igyekszünk majd a megállapodást gyorsan tető alá hozni a tanácssal és a parlamenttel, önökkel, és ezzel párhuzamosan, amíg várunk a bírósági döntésre vagy véleményre, a 2014-es beruházás védelmi megállapodás megújítását is elkezdtük, maga az EU politika újult meg azóta olyan módon, hogy ezt újra kell tárgyalni Szingapúrral, de ez menni fog, ez a legtisztább módja ezeknek a dolgoknak a rendezésére. Eredetileg Szingapúr hát nem volt túl készséges, de azóta ezt az akadályt legyőztük, és azt reméljük, hogy elkezdhetők lesznek a következő hónapokban ezek az egyeztetések. Ami Myanmart illeti, ott is részletes tárgyalások várhatók, a fő tárgyaló is jelen lesz holnap. Nem csak az európai cégek jelenlétét akarjuk segíteni, hanem azt is szeretnénk elérni, hogy ha már ott vannak, akkor a legjobb bevált gyakorlatokat honosítsák meg, nem csak a saját kerítéseikén kerítéseiken belül, hanem terjesszék is ezeket. már kapcsán felmerült az ISDS problémája. Jelenleg nem tervezünk a beruházás védelmi kereten belül ISDS védelmet külön de hamarosan tető alá hozzuk a megállapodást, és ezben tükröződni fog az új EU pozíció is, amit egyébként a CETA-ban is már alkalmaztunk, onnan veszünk át, tehát minden olyan dolgot tisztázni igyekszünk Myanmarral is, amely a CETA kapcsán már nem régiben felmerült. Tehát ez egy új stílusú megállapodás lesz, nem a régi ISDS típusú. Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk a vitát. Biztos vagyok abban, hogy a megállapodásoknál, de az ASEAN stratégiánál ezen kérdésével is sokat fogunk még foglalkozni. A 19-es napi rendi pont a következő. Az Európai Unió a Norvég eh, királyság az Európai Gazdasági Tér négy megállapodásáról van szó. Nem annyira a megállapodás tartalmáról fogunk ma beszélni, hanem sokkal inkább egy formális kérdésről. Ez a még nem ratifikált eljárás már alkalmazásra került, ami persze ellentmond mélyen az intézmény közi megállapodásunknak az Európai Bizottsággal, annak, hogy az Európai Parlament egyetértése nélkül nem lehet megállapodást alkalmazni. Malmström biztos asszony a megállapodást a meghallgazást során ezt eh, meg is fogalmazta, és a CETA-val és más eh, CETA-ról, más megállapodásokról szóló vitában megismételte. Tehát elkötelezte magát egyiránt, hogy az Európai Parlament egyetértése nélkül nem alkalmaznak egy megállapodást. Nos, ez az az elv, amelyet megsértettek. A tartalmi kérdés mellett itt a szakbizottságban éppen ezért volt némi zavar az eljárással kapcsolatban is. Az előzetes alkalmazás kérdése mellett a 218-as cikk alkalmazása, a szerződés 218-as cikkének alkalmazása, azaz az azonnali és átfogó tájékoztatás adása a parlamentnek minden szinten, a tárgyalás minden szintjéről, és a nemzetközi szerződések eh, eh, előrehaladásáról. Nos, ezt a pontot is a bizottság több esetben is elmulasztotta. Ezért Magarini asszonynal megállapodtunk egy megbeszélésről, meghívtunk őt, és természetesen az intézményközi tárgyalások szempontjából ez most egy rendkívül fontos pillanat. Akkor, amikor először ültünk le az akkor még szlovák elnökséggel és a bizottsággal, akit Hán úr képviselt, akkor parlament nevében elmondtam, hogy nem lesz az Európa, elhangzott, hogy az Európai Parlament egyetértése nélkül nem fognak egyezményt érvényesíteni, és a 218-as cikk értelmében a parlamentet minden szakaszról, minden szintről tájékoztatnak és abba bevonják. Ezért a külügyi szolgálat pilot Mertin, képviselőjével Mertinulnal fogunk erről tárgyalni. Mivel azonban megadnám előtte a szót, Borelli urat kérem meg az előadót, hogy szóljon pár szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm először is azt, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban most ezt a dossziét megtárgyalhatjuk. Ugye már megkezdődött június 30-án 2016-ban Izland és Norvégia nagykövetének képviseletében a kérdés tárgyalása. Egyetértek az ön által elmondottakkal, elnök úr, az én feladatom az inkább az nyilván, hogy a dossziéról beszéljek, úgyhogy röviden szeretnék emlékeztetni mindenkit ennek az érdemi részleteire is. Ugye, eredetileg a 94-es megállapodásról van szó, Norvégia, Izland, Liechtenstein az EFTA tagok csatlakozása az EGT-hez, és a 115-ös cikk értelmében 94 óta mindannyian hozzájárulnak a gazdasági és szociális disparitás csökkentéséhez egy finanszírozási mechanizmus segítségével. Norvégia egy, finanszírozási, egy külön finanszírozási mechanizmus keretében teszi meg ezt. 2014-ben jár ez le, ez az időszak, és ezt kell megújítani. A jegyzőkönyveket már az EU és Izland és Norvégia között megvizsgálták, a halkereskedelemre vonatkozóan is. Az 2015-ben az EU és az EFTA közötti megállapodások keretében két megállapodás és két jegyzőkönyv született, tehát az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia között a finanszírozási mechanizmusról 2014 és 2021 közötti időszakra, és ezzel a mechanizmussal az EFTA országok segítik a szociális kohézió politikát finanszírozással, és a Norvégia és az EU közötti megállapodás ugyanígy a 2014-es 21-es időszakra vonatkozik. Az Európai Gazdasági Térség és Norvégia közötti jegyzőkönyv a halászati kérdéseket érinti, és Izlanddal kapcsolatban is van egy ugyanilyen a Norvégiával kötött megállapodás egyes kettes pontja értelmében ugye pénzügyi hozzájárulással élnek ezek az országok. 2,8 milliárd euróról van szó 2014 és 2021 között és 11,3%-kal nő ez a 2009-14-es időszakhoz képest. A célkitűzések az Európa 2020-as stratégiában szerepelnek, ugye a fenntartható és inkluzív növekedés az egyik ilyen, több ágazatra odafigyelve, innováció, kutatás, oktatás, társadalmi inklúzió, fiatalok foglalkoztatása, kultúra, környezetvédelem, civil társadalom és alapvető szabadságjogok. Bulgária, Horvátország, Ciprus, Cseh köztársaság és más országok lesznek a kedvezményezettek. Ahogy emlékeztettem erre már, a nagykövetek, Izland és Norvégia nagykövetei itt voltak 2016-ban a vitán, és mondták, hogy ez egy jelentős előfeszítés az EFTA országok részéről, az EU jövőjét támogatandó, és hogy oda irányuljon ez a támogatás, ahol a legnagyobb a szociális diszparitás. A halászat ügyében ugye a jegyzőkönyveket megvizsgálták, újabb engedményekre került sor, Norvégia és Izland esetében a 2014-21-es időszakban, tehát egy kicsit emelkedtek a koncesziók, és a hozzászólásomat az az elnök úr, hogy a mai témához szorosan kapcsolódó megjegyzéseket teszek. A mezőgazdasági kérdésről Izland és Európa között gyakran beszélünk, ugye Norvégia és az EU között is még majd lesznek tárgyalások. A megállapodás 19-es, eddigi megállapodás 19-es cikkétől függetlenül. Pozitív ez és a nagyobb liberalizáció is pozitív a mezőgazdaság terén, különösképpen az, hogy a nehezebb, súlyosabb kényesebb kérdéseket feloldjuk, hús, sajt bizonyos tagállamokban, tehát, hogy mielőbb sikerüljön megszüntetni ezeket az akadályokat, és a kereskedelmi kapcsolatainkat javítsuk Norvégiával. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, akkor vissza, akkor átadom a szót Merten úrnak a külügyi szolgálat részéről. Merten szúr és aztán ön. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy a lényeg, lényeges kérdésekről tárgyalhatunk az Európai Unió és az EFTA országok pénzügyi mechanizmus mechanizmusának megújításáról a következő 2014-21-es időszakra, valamint az EU és Norvégia és EU és Izland közötti kétoldalú megállapodásról. A, az EA megállapodás révén Norvégia, Írország és Liechtenstein, ahogy önök is tudják, az EU belső piacának négy alapszabadságához kap jogot, nem, de ezzel kötelességek is járnak. Az általános gazdasági megállapodás értelmében az egk van való részvétel az EU külső piacainak részvételét is biztosítja. Éppen ezért a a 94-es a megállapodás 94-es hatályba lépése óta a 115-ös cikk alapján az eaf partner, az EGKFK partnerek rendszeresen részt vesznek az európai gazdasági tér társadalmi és gazdasági aránytalanságainak megszüntetésében. Norvégia is egy kiegészítő, külön kétoldalú pénzügyi mechanizmust állított fel, ahogy azt már ön is jelezte, de az, EG, az EU, Norvégia és az EGK pénzügyi mechanizmusát öt évente ezzel együtt ö, meg újítjuk. 2014-2021-es lesz a következő időszak. A gazdasági és szociális társadalmi aránytalanságok az európai gazdasági tér a, és EFTA 2008-2009-es váltársága miatt olyan tér, amelynek értelmében a, igen, ambiciózus tárgyalási mandátummal az Európai Bizottság nem, nem csak, hogy megújítja, hanem jelentősen növelni is fogja a, a norvég támogatásokat, az ideérkező támogatásokat. Három fő elemből áll, amelyet időszakosan átmenetileg júliustól és 2016. július-augusztusától indítottak el. Az Európai Uniós tagállamok, a kedvezményes tagállamok kívánsága az volt, hogy a tárgyalásokat azonnal kezdjék meg az EFTA tagállamokkal, arról, hogy egy kétoldalú egyetértési nyilatkozatban határozzák meg a prioritásokat és a pénzügyi prioritásokat, a pénzügyi lebonyolítást. A norvég támogatások és az EU támogatások, bocsánat, az EGT támogatásokkal kapcsolatban tudni kell, hogy már aláírtuk a, az egyetértési nyilatkozatot a, a az átmeneti alkalmazási megállapodás alapján néhány országban már használják is. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a pénzügyi mechanizmushoz két további kereskedelmi jegyzőkönyvre van szükség Norvégiával és Írországgal a halászati kérdésekről, ezt is aláírták, és természetesen az előzetes alkalmazása ennek is folyamatban van. Tisztában vagyunk továbbá azzal, hogy a tárgyalások már folynak azon intézmények között, amelyek a jövőben, amelyeknek feladata, hogy tisztázzák azokat a félreértéseket a jövőre nézve, amelyeket ön is említett így kell tehát, így tudunk tehát előrelépni és meghatározott formában, egyetértve a jövőről. Az a nemzetközi megállapodások előzetes alkalmazása ezért volt fontos, ezzel azonban egyben szeretnénk a parlament észrevételeit is figyelembe venni, hiszen ez a, az intézményközi tárgyalások során többször elhangzott. Meg vagyunk arról győződve, hogy a jövőben mindenféle félreértést így el tudunk majd kerülni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Pabrik szónak adom meg a szót előadónak. Köszönöm, elnök úr. Sajnos viszonylag kritikus hangon kell, hogy kezdjem. Az együttműködésünk az Európai Parlament és a, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság között, illetve a parlament, illetve ezen szakbizottság és a bizottság és illetékeseik között. Nem csak az én fenntartásaim, hanem javarészt a ház tagjainak fenntartásai és amiket elmondok. Hadd mondjam el, hogy többször kiváló együttműk, jó együttműködés volt az európai ügyekben a, a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottsága. De pont ebben az esetben Norvégiába és Norvégia megállapodással nem vagyok annyira büszke. Először is említette ön is az alkalmazást. Mi igyekszünk az európai intézmények presztízséért harcolni, nagyon sok minden tőle, függ tőlünk. A bizottság parlament irányában azonban úgy alkalmazza a rendelkezéseket, hogy tulajdonképpen alása a parlament presztízsét, és nem tartják tiszteletben a parlament véleményét, akkor, amikor arra pedig szükség lenne. Másodszorban többször kértük már, több dolgot kértünk már a nyáron, Magarini asszonynak levelet küldtünk, több olyan kérdésről, amely a, a, a bizottsághoz való kapcsolatunkat illette. Úgy gondoltuk, hogy a bizottság egyszerűen nem veszi figyelembe a tagállamok és a társadalmaink érdekeit teljes mértékben akkor, amikor Norvégiával tárgyal. Nos, a válasz, amit a bizottságtól kaptunk, az szeptemberben érkezett meg, jó, tehát két hónap késéssel, persze mindannyian elfoglaltak vagyunk, rendben. Viszont azt kell, hogy mondjam, és sajnos elnézést kérek a kifejezésért, de azért nem vagyunk mi buták itt a parlamentben. Többen is vannak, akik éveken keresztül kormánytagok voltak. És hogyha ilyen választ küldenek nekem, amiből egyetlen egy mondatot sem találok magáról a, a kérdés, a, arról a témáról, amire rákérdeztem, akkor tulajdonképpen ez egy üres írás. Megtakaríthatta volna az időt, hogy sokkal fontosabb dolgokra folytatsa. Vagy egyszerűen ki kellett volna jelentenie, hogy nem akar foglalkozni a házzal. Másodszorban értjük, hogy a a bürokrácia szempontjából vannak olyan öm, tehát a politikusok nem vegyíthetnek különböző örömöket, pedig tőlünk most ezt kérik. Számos tagállam szeretné tudni Norvégia helyzetét, hiszen ez teljesen eltér az EU-tól és a bizottságától is. Nézzünk például a, a halászati jogokat. Az egyik hajónkat például el, elfogtak, leállítottak, és a kisvállalat tulajdonképpen a bank a cső áll emiatt, a bizottság pedig semmiféle kezdeményezéssel nem próbál segíteni. Persze mondhatja ön is, hogy ez egy más kérdés, de nem az. Nem az, hiszen az Európai Unió és Norvégia kapcsolatáról van szó. Hát, hogy rövidre fogjam, először is úgy érzem, nem én, hanem, a, hanem nem az, hogy engem, hanem a házat nem tisztelik meg. Az az érzésem, hogy ezt a szakbizottságot a bizottság tagjai már nagyon régóta nem megfelelő formában illetik, bánnak vele, és nem válaszolnak a kérdéseinkre, úgyhogy nagyon nehéz. És más frakciótól is kérem, a parlamentben, hogy ezt gondoljuk végig. Ha azt akarjuk, hogy az állampolgáraink és a bizottság minket tiszteljen a jövőben, akkor nem szabad szavaznunk erről a kérdésről, egyszerűen a jelzés miatt, és hagyjuk, hogy a parlamenti közgyűlés elé kerüljön, és ott vitassuk meg. Mert ez is a hozzáállásunkat tükrözni. Ez lenne a javaslatom a kollégáknak. Másodszorban szeretném jelezni, hogy szóbeli kérdést követeljünk és választ a parlamenti vitában a, a, a szakbizottságunk követelje ezt a bizottságtól mert egyelőre még olyan emberekkel voltam kapcsolatban, akik konkrét körülmények között képtelenek voltak választ adni. Nem olyannal akarok beszélni, aki nem tud konkrét kérdésre gazdasági választ adni. Nem csak a magam, magam miatt teszem, hanem a szavazóim, a hazám és a ház nevében is teszem. Köszönöm. Igen, ez egy teljesen egyértelmű üzenet. David Martin. Köszönöm szépen Teljesen egyértelmű üzenet volt. Rövid leszek, és remélhetőleg hasonlóan egyértelmű. Hadd mondjam el először is, hogy remélem, hogy a külügyi szolgálatnak ugyanaz a felfogása, mint a bizottságnak a, az előzetes alkalmazása. Nem lehet előzetes alkalmazás a parlament jóváhagyása nélkül, ezzel egyetértünk. Norvégia, mezőgazdaság és valószínűleg a halászattal kapcsolatban is teljesen egyetérnek megsértette egyoldal, azzal, hogy egyoldalúan növelte a, a megállapított értékeket. Norvégia egyoldalúan megsértette, tehát felborította a megállapodást. A pénzügyi mechanizmus nem hiszem, hogy a megfelelő vagy a központi stratégia lenne a e kérdéskörben. Ráadásul nem is arról van szó, hogy ők fizetnek nekünk, nem mi fizetünk nekik rá, és ez a forrás a legszegényebb Európai Uniós régiókba megy. Egyetértek a, a lényegével, de úgy gondolom, hogy taktikai értelemben rossz lenne, hogyha ezt most elutasítanánk, de a taktika miatt úgy gondolom szavaznunk kellene róla. Köszönöm, elnök úr. Amiről én beszélni akartam volna, Artis már elmondta. Hadd mondjak némi háttérinformációt. A halászati jog és a spitzgergák, a spitzbergákod az azt jelenti, hogy ugyanolyan joggal, hozzáférési jogokat biztosítunk, ez a Párizsi szerződés alapján van, a legtöbb európai ország aláírta, Lengyelország, Németország, Franciaország, Hollandia. Miért említem ezt most meg? Azért, mert amit most látunk, az nem igazolt és fokozatos kimerítése a, a, a halászati forrásoknak, és Norvégia nem tartja tiszteletben ennek kapcsán a Párizsi Egyezményt. Biztos vagyok abban, hogy a, a, a külügyi, az EKS tudja, hogy a múlt év decemberében miről tárgyalt az Európai Unió legmagasabb szintje, a miniszterek tanácsa döntést is hoztak, mégpedig az Európai Bizottság és Tanácsjogi Szolgálatának javaslata alapján, azt követően, hogy a formális utat tiszteletben tartották, ami a nyilvános konzultáció volt. Az érdekelt országokat felhatalmazták arra, hogy engedélyeket bocsássanak és kezdjék meg a halászatot. Az Európai Uniós jogszabályok értelmében a hajótulajdonosok investáltak, kiküldték a hajóikat, és rendkívül nagy költségekkel indították el a munkát, de most nem halászhattak. A norvégok elutasították azt, hogy az Európai Bizottság javaslata alapján tájékoztassák az európai hajókat. Az európai jog értelmében a halászatra e, megfelelő e, EU engedélyekkel rendelkezve lehetne halászni, és ennek ellenére ezt a hajót most a legális e, engedélye rendelkező legális halászat során letartóztatták. Ez abszurd. Az Európai Bizottság és a Tanács tehát nem hozta, nem ültette át megfelelően a, a rendelkezést harmadik országra vonatkozóan, és a, a norvégok ráadásul egy Európai Uniós hajót ö, törvényellenesen vontak ki a halászatból. Mit lehet tenni? Hogyan lehet megengedni azt, hogy az Európai Unió és a Norvég királyság megállapodást kössön egyrészt, másrészt pedig elfogadjuk ezt a, a gyalázatos azt, hogy gyalázatosan figyelmen kívül habják az Európai Uniós törvényeket. Köszönöm szépen. Thank you, Chair. Commission has ignored the wishes of the... A bizottság 2013-ban nem vette figyelembe ennek a háznak a kéréseit tarifaiben Norvégia kapcsán. Most már 2017 van, és továbbra is tisztázatlan a kérdés, és közben nőttek a károk. Ez az EU-Norvég kereskedelmi kapcsolatokat alása, a 19-es szikkét is aláírsa a megállapodásnak, amely ö, gyakorlatilag Norvégiát ö, büntetlenül hagyja, és mintha senki nem akarna itt a felelősségről beszélni. Gyakorlatilag ezzel azonban feladjuk tárgyalási pozícióinkat és elveinket. Ez a megállapodás Norvégiával ugyanakkor ideiglenesen már, hatályba is lépett, úgy, hogy a parlament véleményét közben lábbal taposták, nem vették egyáltalán figyelembe, és minket gyakorlatilag itt pecsételő gépezetnek képzelnek el. Margaret Thatcher bánti jutójára a saját parlamentjével, az Európai Bizottság az Európai Parlamentet Mickey Mouse parlamenté szeretné degradálni. Én már 25 éve dolgozom ezen a területen, én még soha nem láttam ekkora arroganciát egy nemzeti kormánytól sem. Short questions. I would like... Lenne három rövid kérdésem a bizottsághoz. Első. A bizottság hogy, hogy nem vette figyelembe a parlament véleményét, miért? Elismerje az elkövetett hibákat, és három, mit tesz majd a bizottság, hogy ezt a botrányt, a jövő, a hasonló botrányokat a jövőben el lehessen kerülni? Fielner úr. Köszönöm, elnök úr. Itt nem az a nagy meglepetés, hogy mi itt lehetünk, hogy most megkérdezzük a bizottságot, hiszen már tavaly is, júliusban is volt egy ilyen kör, kérte a parlament világosan, hogy ezt a kereskedelmi megalapodást, ennek a társulási fejezeteit ne alkalmazzák, mielőtt a parlament rá, rábólint. Nem bólítottunk rá, és mégis alkalmazták. Tavaly, július 5-én írtuk le ezt. Tehát Gondolom, hogy jogos a felháborodásunk. A fő meglepetés az, hogy a bizottság mégis meglépte ezt. A második meglepetés pedig az, hogy fél évig tartott július óta is, még egyáltalán sikerült magukat ide becitálni. Március van, három év. Ez egy nagyon alapvető kérdés. Ez egy batrányosan elfogadhatatlan arrogáns viselkedés. És ezen túlmenően és ráadásul az eredmény sem jó. Norvégia megemelte a mezőgazdasági tarifákat, amelyek így valószínűleg nem csak a tartalmát, hanem a betűit is sértik a megállapodásnak. Biztos, hogy a szellemét mindenképpen sértik. Ezt nem lehet másképp értelmezni, mint a megállapodás szellemének megsértéseként, de valószínűleg a betűt is megszekték. Ez a pénzügyi hozzájárulási mechanizmus lehet, hogy ö, eszköz a norvégok kezében, hogy ki zsarolják magukat ebből a helyzetből. Na de erről azért minimum beszélni kéne, nem? De ezt a vitát direkt átugrani, hogy azt csinálhassanak, amit akarnak, és azt mondhassák utána, hogy megoldódott a probléma, miközben föl sem vetették a problémát, és azt várják most tőlünk, hogy nyomjunk rá egy bélyegzőt. Nem. Ha a tag... teljesen egyetértek Pablis úrral, ez egy óriási botrány. Ha tagállamok annyira fontosnak tartják ezt a pénzt, akkor segítsenek nekünk, hogy rendet vigyünk a rendbe, rendet vigyünk ebbe a rendszerbe. Mert így soha soha nem lehet még egyszer eljárni. Köszönöm. Mert azt, úr, azt hiszem eléggé világosan fogalmaztunk. Bevezető szövegemben én egy kicsit diplomatikusabb voltam, amikor meghívtam önt ide, bár ott is talán érezhette, hogy itt nagy felháborodás van. És erről nem várható, hogy szavazzunk erről a javaslattervezetről amit a koordinátorokkal már el is döntöttünk. Ezt az elbánást az Európai Parlament kikéri magának, nem hagyja, hogy ezt folytatódjék, és ezt Magarini asszonynak is megmondjuk. Talán azért nem baj, hogy ez a botrány most így megtörtént, hogy ez kiderüljön, hogy meddig lehet elmenni. Eddig nem kíván-e válaszolni ezekre a felvetésekre? Köszönöm, elnök úr. Igen, tájékoztatnám önöket, hogy a Financial Mechanismről szóló csomag, illetve a halászati csomag és a felelősségek kérdése az ESC, a felelősség az ESC, és részünkről DG Trade és a DG már felelős. Itt vannak a kollégák, talán ők is tudnak önöknek egy kicsit tájékoztatást adni a halászati kérdésről. Még a mai napon is tartanak a tárgyalások Norvégiával, egyes kollégák pont ezért hiányzanak a DG Egritől. De biztos vagyok benne, hogy szívesen eljönnek és beszámolnak a tárgyalásokról. Talán félreértés történhetett itt az ideiglenes alkalmazás kapcsán. Vettük az üzenetüket, mellesleg ezt én már az előző felszólalásomban is elmondtam. És szívesen tárgyalunk önökkel annak érdekében, hogy rendezzük ezeket a problémákat. parlamenti szakbizottságukat mi nagyon fontosnak tartjuk, más országokkal kialakítandó kereskedelmi kapcsolatainkban. Köszönöm. Köszönjük. Hát, ez volt a 19-es napi rendi pont, itt ezt le kell, hogy zárjuk. A koordinátorok ülésén majd megvitatjuk, hogy hogyan járjunk el ebben az ügyben. Ez volt a mai ülésünk utolsó napi rendi pontja. Három órakor találkozunk újra. Mindenkinek jó étvágyat kívánok!